Muy buenos días, señoras y señores. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdjük el ezt a nyilvános meghallgatást. És először is engedjék meg nekem az ipari, az ITRE bizottság elnöke Amália Sartori nevében, hogy mindenkit sok szeretettel köszöntsek. Ahogy mondom, Amália Sartori nevében beszélek, és ezt a nyilvános meghallgatást megnyitom. Az Európai Állampolgári Kezdeményezés neve One of Us. Bizonyára ismerik, hogy ennek a állampolgári kezdeményezésnek mi a története. Az a Lisszaboni szerződés értelmében volt lehetőség arra, hogy ezt az európai állampolgári kezdeményezést benyújtsák. A jogi, illetve a fejlesztési bizottsággal együtt nyújtott, tartjuk meg ezt a meghallgatást, és ez egy nagyon fontos állampolgári kezdeményezés, amelynek a benyújtóit meghívtuk ide a mai napon, és ők majd az álláspontjukról beszámolhatnak, és természetesen ennek a parlamentnek a képviselőivel eszmét cserélhetnek. Először is tehát a Vanovas állampolgári kezdeményezés képviselőit köszöntöm, különös figyelemmel a kezdeményezés elnökét, Gregor Pupink urat, aki itt ül a balomon, tehát sok szeretettel köszöntöm Önt, Uram, és meg kell mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy önök ekkora erőfeszítést tettek, ugyanis 1 millió 700 ezer aláírás gyűjtöttek össze, amely támogatja a kezdeményezést. A 2020-as rendelet értelmében, illetve a fejlesztésre vonatkozó rendelet értelmében ide tartozik. Pibax és Gogan Quinn biztosokat is sok szeretettel köszöntöm, akik ellátogattak ide hozzánk, és részt fognak venni ezen a meghallgatáson. Nekik hála az Európai Bizottság véleményét is meg tudjuk hallgatni. Biztos, hogy nagyon hasznos lesz a mai meghallgatás az Európai Bizottság számára, így talán a petíció benyújtóinak is majd választ tudnak adni a felmerült kérdésekre. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság válasza is konstruktív lesz, és együttműködik majd az állampolgárokkal és a szakbizottságban dolgozó képviselőkkel. Tudjuk ugye, hogy május 28-án várjuk majd a bizottság hivatalos választát. Több mint 200 meghívottunk van itt a teremben, és rengetegen kövelik az, követik az interneten a webstreaming segítségével ezt a meghallgatást, úgyhogy engedjék meg, hogy őket is sok szeretettel köszöntsem. Ezt a rövid bevezetőt azzal zárnám, hogy a szervezési kérdésekről gyorsan még szólok egy-két szót. Három szakbizottság szervezte tehát ezt a meghallgatást, Nyilván emlékeztetek arra, hogy a petíciós bizottság is részt vett a szervezésben, és még azt is szeretném bejelenteni önöknek, hogy egy picit módosítottuk a programot. Természetesen valamennyi résztvevő egyetértésével. Tehát az én kis bevezetőm után Pupink úrnak adom meg rögtön a szót, aki tehát ennek az állampolgári bizottságnak az elnöke, azért fogom neki megadni a szót, hogy a One kezdeményezést röviden bemutathassa. Ezután, hogyha a brüsszeli közlekedés megengedi, ó nem, már itt is van körünkben, ahogy mondtam, Kastex úr kapja meg a szót, most ért ide, jelezte, hogy a közlekedési nehézségek miatt lehet, hogy elkésik, de szerencsére ideért, a jogi bizottság alelnökéről van szó, utána Cashman úr következik a fejlesztési bizottság képviseletében, és utána pedig Jár úr a petíciós bizottság képviseletében. Ők tehát a hozzászólóink, akik a saját szakbizottságuk nevében bemutatják ezt a kezdeményezést, utána következik Gogan Quinn biztosasszony, és utána pedig Peebles biztos úr. Az első hozzászólói kör után lesz lehetőség az eszmecserére. Biztos mindenki látta már a programban, hogy hogyan szerveztük meg a vitát. Két szekcióra gondoltunk, az első a kutatás finanszírozása, a második rész pedig az Európai Unióban kiadott, kifizetett fejlesztési támogatások. E, tehát így fog eltérni ez a két része egymástól. És először az állampolgárok e, bizottságának adjuk meg a szót, tehát hogy általánosan bemutassák a kezdeményezéseiket, utána jönnek a nyilatkozatok, mindenki négy percet kap a kompetens szakbizottságokból, és ezután pedig kérdés-válasz részre lesz lehetőség a képviselők és az állampolgárok, illetve a bizottság képviselői között. Minden parlamenti képviselő a feltett kérdésekre, illetve válaszokra két percet kap, és mindent, mindenkit kérek, hogy nagyon szigorúan tartsuk be a rendelkezésre álló időt, és próbáljunk a lényegi kérdésekre összpontosítani a kérdés és válasz rész után 10 percet kap az állampolgárok kezdeményezésének a képviselője, hogy hozzászóljon, véleményt mondjon, és így tovább. Természetesen az bizottság egyéb képviselői is jelen vannak, és szólhatnak, illetve válaszolhatnak a parlamenti képviselő kérdéseire, illetve beszélhetnek arról a tevékenységről, amelyet a különböző ágazatokban a bizottság végez. Nos, ezek után tehát meg is kezdhetjük a bevezetést, a bevezetés után az első részt, és ahogy mondtam, meg is adom az Állampolgárok Bizottsága elnökének a szót. Pupink úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Euh, au Parlement européen de... Köszönöm a bevezető szavakat, köszönet az Európai Parlamentnek hogy ezt a meghallgatást a rendeletnek megfelelően megszervezte. Köszönet minden résztvevőnek, köszönet azoknak is, akik az interneten követik a vitát. Fontos ez a mai nap. Két oknál fogva is. Fontos ez a mai nap két oknál fogva is. Először is, mert ma Körülbelül 2 millió európai állampolgár nyilvánosan az európai intézmények előtt tesz tanúbizonyságot az emberségről, a méltóságról, minden olyan élő lény, élő ember vonatkozásában, a, aki a megfogantatástól kezdve létezik. Ez nagyon fontos, nagyon fontos ezt kimondani és meghallgatni, és ezért jöttünk pontosan ma ide. A második ok, amiért ez a mai nap fontos, az az európai intézmények demokratikus legitimitása. jól ismert tény, hogy az európai intézmények demokratikus legitimitásban szenvednek, ami az európai népeket illeti. Ami minket illet, ez a mai nap még nem a vége ennek a kezdeményezésnek. Nem azért gyűjtöttünk össze majdnem két millió aláírást, hogy szervezünk egy ülést, ami tegnap nagyon jól zajlott, de az Európai Bizottságnál ennek nagyon örülünk, vagy csak azért, hogy az Európai Parlamentben egy meghallgatást szervezzünk. Nagyon sok ilyet szerveztünk már ugyanis az Európai Parlamentben, több éven keresztül, különböző témákban, telt hallgatóság előtt, és két millió aláírás nem azért kell, hogy ilyet szervezzünk. Azt várjuk, hogy az Európai Parlament és a tanács a következő mandátum során jogalkotói javaslatunkról vitát folytasson. És azt várjuk, hogy a bizottság, amely már megállapította, hogy az Európai Uniós kompetenciába tartozik ez a javaslat, és a szerződéseknek és az alapvető jogoknak megfelelően ne akadályozza valamilyen személyes politikai okoknál fogva az európai intézmények megfelelő működését. És hogy ezt a kezdeményezést elfogadja, hogy az állampolgárokkal együtt fogalmazzuk meg. A szerződések bizonyos módon már megtagadták ezt a kezdeményezési lehetőséget, pedig a politikai lehetőség már rámutatott arra, hogy ez igenis sikerrel jár. Úgyhogy az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy teljes mértékben támogassa, hogy hatékony legyen ez az európai állampolgári kezdeményezési eljárás. Ugyanis nem rejthetjük véka alá, hogy a bizottság számára nem könnyű lemondani a kizárólagos kezdeményezési jogról. Ezért van szükségünk az Európai Parlament teljes körű támogatására. J'ai donc, j'ai donc l'honneur. Tehát, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önökhöz szólhatok, mint az állampolgári kezdeményezés a One of Us szervezőihez, amely óriási számban sorakoztatott fel minket egymás mellé itt. Körülbelül két millió aláírás gyűjtöttünk, ez az első ilyen jellegű kezdeményezés, és a legnagyobb petíció az európai intézmények történetében. Az Európai Uniós kompetenciába tartozik ez, amit kérünk. Kompatibilis az európai jogokkal és az alapjogokkal. Ezt már a bizottság ellenőrizte és jóvá hagyta, amikor előzetesen megvizsgálta a hivatalos regisztráció során ezt a kezdeményezést. Ez a kezdeményezés tehát minden feltételt teljesít hogy jogalkotói javaslattá váljon, amelyről vitát kell folytatni a választásokat követően, a következő parlamenti mandátum során és a tanács keretén belül. A mai meghallgatás célja tehát nem az, hogy a politikai vitát megelőzzük, amelyre sor kerül javaslatunk alapján, hanem hogy nekünk legyen lehetőségünk, nekünk, akik körülbelül két millió állampolgárt képviselünk, hogy részletesen elmondjuk, mi van kérésünk mögött. Ez egyszerű és pontos. Az európai támogatása számít, és éppen ezért még jogosabb és kezdeményezesebb, hogy minden élőlény életét tiszteletbe tartsuk. Azt kérjük, hogy egy etikai klauza kerüljön az európai rendeletbe, amely kizárja egyértelműen az európai finanszírozási lehetőséget minden olyan tevékenység terén, amely elpusztítja vagy érinti az emberi életet. Ez az etikai klauza, amely általános jellegű lenne, különösen arra finanszírozásra irányul, amely biotechnológiai jellegű, és amely az emberi embrió elpusztítására irányul, illetve az abortusz finanszírozására ebben a kontextusban. Így a kezdeményezés azt kéri, hogy az európai jogba beilleszkedjen a következő elv, és idézek, semmilyen pénzügyi alapja az Európai Uniónak nem szabad, hogy felhasználásra kerüljön olyan tevékenységek keretén belül, amelyek embriókat pusztítanak el, emberi embriókat, vagy amelyek feltételezik, előfeltételezik elpusztításukat mégpedig azért, mert minden emberi ember, embrió egy közülünk. Ez az az üzenet, amelyet körülbelül két millió európai állampolgár közvetít, amelynek közvetítésére vállalkoztunk, ez nagy megtiszteltetés számunkra. Talán vannak, akik nehezen hallják meg ezt az üzenetet, hiszen egoizmusunkkal szemben áll a nem kívánatos gyermekektől való megszabadulás, az emberi embrió felhasználása ipari célokra, a demográfiai növekedés csökkentése szegény országokban, saját életstílusunk rákényszerítése másokra. Ez az, amit meg akarunk szüntetni azért, hogy az éppen megfogant és éppen fejlődésnek indult emberi embrió érdekében szeretnénk megfogalmazni. Kezdeményezésünk mindenki ellen szól, aki az emberi életet, az embert akarja elpusztítani. Nyilvános megfogalmazásról van szó, amelyet több millió európai állampolgár képvisel, akik elismerik az embert minden egyes pillanatában fejlődésének fogantatásról kezdve. Vannak olyan szervezetek, amelyek itt jelen vannak, és ellenzik ezt. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek a szervezetek, amelyek támogatják az abortuszt és az olyan jellegű kutatásokat, amelyek nem etikusak, sokkal hatalmasabbak, mint mi. Kiket képviselnek? pénzügyi érdekeket, határokon átnyúló lobbikat, amelyek ideológiai és kisebbségi érdekeket képviselnek. Mellettünk, állampolgárok mellett, akik kevés hatalommal, lehetőséggel rendelkezünk. De ugyanakkor ez a lelkiismereti megnyilvánulás továbbra is megmarad. Ezt a kezdeményezést, a mi kezdeményezésünket több önkéntes is támogatja, és itt hajtok fejet előttük. Óriási áll, európai állampolgár tömegek támogatták. Köszönet ezért többen, mint bármilyen más európai petíciót. Itt csak önkéntesek vannak jelen. Senki sem személyes vagy pénzügyi érdekből állt mellénk. Azért, mert lelkiismeretünk hangjára hallgattunk, amely szerint minden egyes élet a megfogantatástól kezdődik. És ezért minden emberi embrió már is egy egyéniség és tiszteletet érdemel. Ennek a tiszteletnek az alapja egy, egyszerű. Az ember több, mint egy állat. Minden egyes élőlénynek van lelki ismerete. Ennek nevében kérjük, kérjük önöket, hogy semmilyen európai pénzügyi alapot ne szálljanak olyan tevékenységre, amely emberi embriókat akar elpusztítani, vagy ezeknek az elpusztítását feltételezi. Ha másképp ítélkezik valaki, akkor az ember nyilván úgy gondolkodik, hogy az ember nem más, mint állat. Az európai intézményektől azt kérjük, hogy jobban tartsák tiszteletbe az emberi lényeket. Körülbelül két millióan az állampolgárok közül kérik az európai intézményeket arra, hogy ezeknek az értékeknek a szintjét emeljék meg, hogy lépjenek előre az emberség útján. Ehhez viszont arra van szükség, hogy tudatában legyünk, hogy valóban már a születés előtt a megfogantatás pillanatától létezik az emberi lény. Ettől kezdve természetes jogokkal rendelkezik, amelyek elidegeníthetetlenek tőle, és be kell tudnia illeszkedni a társadalomba, mégpedig akkor is, hogyha kiszolgáltatott. Ma már nem bújhatunk el tudatlanságunk mögé, hogy tönkretegyék, elpusztítsák az emberi embriókat, mert ma már tudjuk, hogy maga a tudomány is erre mutat rá, minden egyes élet a halálig tartó folyamat a megfogantatástól. És minden egyes ö, ilyen megfogant lény ö, saját tulajdonságokkal rendelkezik. Az embriók elpusztítása olyan politikákat érint, amelyet soha nem lehet elfogadni. Több millióan, akik saját lelkiismeretükre hallgatnak, ö, ellene vannak ennek az eljárásnak. Ezért az állampolgárok egyre inkább rádöbbennek arra, hogy minden emberi élet milyen tiszteletet érdemel. Évek óta próbáljuk felrázni az emberek lelkismeretét ebbe az irányba. A közelmúlt sok európai és amerikai országának közelmúltban hozott törvényeit elegendő ebből a szempontból megvizsgálni. Európa, ahol borzasztó fontos értékek élnek, főleg az emberi élettisztelet betartása szempontjából példaértékű lehet. Ezt kérjük, és ez nem megvalósíthatatlan kérés. Teljesen jogos és kivitelezhető de nem csak rövidtávú pénzügyi érdekek tiszteletben tartása segítségével történhet. Minden élet tiszteletben tartása a megfogantatástól kezdve már az európai és nemzetközi jogban is elismerést nyert. Az európai szabályozás, amely már is tiltja a kutatás keretén belül az embriót elpusztítását, a biotechnológia, amely szintén így jár el, tulajdonképpen elismeri azt, hogy minden egyes embriónak igenis kijár a tisztelet, mint emberi lénynek. Ami a biotechnológiát illeti, ugyanígy nyilatkoztak, és az Európai Parlament is, amely megerősítette egy ajánlásában, hogy az embrió és az emberi ö, sejt minden a körülmények között ö, tiszteletet érdemel. Az európai intézményektől azt kérjük, hogy logikusan járjanak el, és vonják le a következtetéseket minden egyes életből a fogantatás pillanatától kezdve. Ezért, amit a kezdeményezés kér, nem csak az erkölcs alapján fogalmazódott meg, hogy az élet és a méltóság tiszteletet érdemel, hanem tudományos, szociális és jogi alapokkal is rendelkezik. A tudományos alap azt mutatja, hogy az ősejt embrionális tanulmányozása már nem, meg, nem igazán modern technológia hogy az, a, az abortusz nem segít sem az anyai ö, egészség megőrzése érdekében, sem más területeken. Jogi szempontból és etikailag sem ö, logikus ez az eljárás. Több évszázadra volt szükség ahhoz, hogy az emberiség ö, a rabszolgaságot eltörölje, hogy elismerje, hogy minden ember egyenlő hogy elismerje, hogy a külföldi is egy közülünk. Már akkoriban a politikai, gazdaság és pénzügyi érdekek is szembeálltak azzal, hogy a rabszolgákat méltósággal és tisztelettel kezeljék. Ma is hasonló érveket hallunk, akik arra utalnak, hogy a gazdaság érdeke, hogy elnyomják és kizsákmányolják az embereket. Pedig ez egyáltalán nem humánus, és nem e, olyan, ö, amilyet mi képviselünk, olyan elbánás, amit mi ki, ö, ö, el, képviselünk. Nagyon fontos volt a rabszolgasság eltörlése, így a mezőgazdaság gépesül, gépesítése lehetővé vált. Nagyon fontos a tudomány előrelépése, de más úton, főleg ami az ősejteket illeti. Hasonlóképpen nagy előrelépés lenne az emberiség számára, ha Európa, ahelyett, hogy az abortuszt finanszírozná és ösztönözni valós fejlesztési politikát képviselne, amely a, az anyai halandóság ellen venné fel a harcot, ugyanis nem az abortusz finanszírozásával ö, tudna ö, az anya egészségi állapotán segíteni, ellenkezőleg. Ha szegény országokban ezt akarja elérni Európa, akkor az orvosi infrastruktúrákra kell koncentrálnia, a higiéniai körülményekre, illetve a képzésre, hiszen ezek hiánya az oka az anyahalandóságnak. Nem az abortusz prioritásként kezelésével lehet ezekre megoldást találni, ugyanis az abortusz még az iparosodott országokban is egyik fontos oka az anya halandóságnak. Azok az országok, ahol nem olyan könnyű az abortusz, ahol a legalacsonyabbak ezek a számok. Ki, Chile, Lengyelország jó példája ennek, vagy Írország. az anyai halandóság elleni harc az, amit állítanak ezek a fejlődő országok, de ugyanakkor csökken náluk a termékenység. Nem többről és nem kevesebbről van szó, mint hogy a szegény országokba exportáljuk azokat az úgynevezett nyugat-európai modelleket, amelynek a célja tulajdonképpen az abortusz, illetve a terhesség megelőzés. Ez azonban nem megoldás. A gyarmatosítással a nyugati társadalmak már részben tönkretették a szociális egyensúlyt ezekben az országokban. Ezzel a politikával Európa gyöngíteni akarja családjait és népeit. Ez volna az európai elképzelés a fejlődés támogatására? Itt is azzal fordulunk az európai intézményekhez, hogy jobb megoldást találjanak, hogy ne finanszírozzák és támogassák az abortuszt, és inkább a fejlődést támogassák, mégpedig úgy, hogy tiszteletbe tartsák ezeket a társadalmakat és az életet. Legyen az a kutatás, az ipar, vagy a fejlődés területe. Semmilyen valós előrelépés nem alapulhat az ember megtagadásán, kizsákmányolásán, ö, már megfogantatásától kezdve. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Puping úr, hogy kifejezte a mi gondolatainkat is. Muchas gracias, señor Pupik, por expresar con tanta claridad el contenido. Nagyon szépen köszönjük, Puping úr. Világosan kifejtette a kezdeményezés miben létét. Most pedig a hozzászólókat kérem, és minden hozzászólót mostantól, Muchas gracias. A partir de ahora voy a pedir a los intervin... Tehát még egyszer köszönöm. Mostantól mindenkit arra kérek, hogy... Tiempo he dejado, he sido muy permisiva con el tiempo. Hogy, mert hogy csúszásban vagyunk az idővel, nem jól gazdálkodunk, de azért engedékeny voltam eddig, Ám mindenkit most arra kérek, mint moderátor, hogy mindenki tartsa rá szabott időt. Különben nem lesz elég időnk befejezni a, a konferenciát. Mindenkinek három perce van. Kastex asszony a következő, hozzászól a jogi szakbizottság alelnöke. Köszönöm, elnök asszony. Nem hiszem, hogy három percnél többet fogok beszélni, ugyanis európai parlamenti képviselőként azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk önöket, az állampolgári kezdeményezés témában. Jelezni szeretném, hogy a parlament nagy erőfeszítést tett, ugyanis ez az utolsó hét a jövő heti plenáris előtt mandátumunk során, de tiszteletbe kívántuk tartani a határidőt a meghallgatás szempontjából. Üdvözlöm kollégáimat, a kezdeményezés szerzőit és az Európai Bizottságot. Látták, hogy a téma összetett volt a három európai ö, parlamenti szakbizottságot is érint, az ipari, energetikai, a fejlesztési és a jogi szakbizottságot is. Ö, amelynek értelmében, nevében alelnökként itt vagyok ezen a meghallgatáson. A petíciós bizottság is érintett ebben. Néhány szóban engedjék meg, hogy elmagyarázzam önöknek, hogy a jogi bizottságnak mi a szerepe, miért vagyunk jelen ezen a meghallgatáson. A belső európai parlamenti rendelkezés értelmében a jogi bizottság kompetens több kérdésben, Először is a jogalap vizsgálata terén, az európai jogalkotás szerint, hogy most rendeletről vagy irányelvről van szó, ezt követően a jogi bizottság kompetens a szellemi jog kérdésében, az etikai kérdésekben, amelyek új technológiákat érintenek. Ami a kérdéseket illeti, a jogalap vonatkozásában a szerződések és irányelvek vonatkozásában, hogy tudunk-e támogatni egy bizonyos jogszabályt. A kérdésem a felvetett logikai kapcsolatokra vonatkozik, és hogy kell-e változtatni a szerződéseken, vagy sem. Tehát ez a kérdésem ami a szellemi jogi kérdéseket illeti, hoztunk jogszabályt az európai euh, szabadalom vonatkozásában, és itt újra megerősítettük a kivételeket annak vonatkozásában, hogy szabadalmaztatható valami, avagy sem, illetve hogy az élő szervezet szabadalmaztatható, avagy sem. Tehát nincs olyan szabadalom, amely védene ilyenfajta kutatást, nevezetesen az élőlényeken folytatott kutatásokat. Kutatás élő szervezeteken tehát lehetetlenség. Aztán ami az etikai kérdéseket illeti. A jogi bizottság több véleményről szavazott, amelyek az emberi szervek minőségéről szóló irányelvre vonatkozott, a szervátültetések vonatkozásában például, ez is nagyon fontos, nem akarok minden véleményt itt felsorolni, majd talán erre visszatérünk. Rendkívüli módon odafigyelünk erre az állampolgári kezdeményezésre, és nagy örömmel üdvözöljük, és látjuk el feladatunkat a szakbizottság és az Európai Parlament számára biztosított kereteken, kompetenciai kereteken belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kesztex asszony. Most pedig Kesmen úr illeti a szó, aki a Fejlesztési Szakbizottság képviseletében ül itt a elnökség sorában. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Fejlesztési Szakbizottság tagja vagyok az Európai Parlamentben, és ez a szakbizottság arra törekszik, hogy az EU megtegyen mindent annak érdek, azok megsegítésére, akiknek erre szükség van. Okosan kell külföldön támogatási pénzeket elköltenünk, az Európai Bizottság is árgus szemekkel figyel bennünket, és mindenki más, aki gyakorlatban alkalmazza a támogatást. Az EU tagállamokkal együtt mi hozzuk létre azokat a jogszabályokat, amelyek a feletti segélyeket meghatározzák. Ez a konferencia az szolgálja, hogy minden tevékenységet figyelemmel kíséreljen, amelyek az embrió elpusztítását is érinte, hogy idézem, különösen kutatás, fejlesztési támogatások, egészségügyi támogatások folyósítását kell ezzel a szellemmel ellenőriznünk, a jogalkotási jogszabályokat is ebben a szellemben kell létrehozzuk. Az EU fejlesztési támogatás az anya egészségét kell, hogy szolgálja, ám az anya egészségének megvédése sok esetben ambortus jellegű beavatkozásokat is jelenthet. Politikai szempontból mindez azt jelenti, hogy az Európai Unió cselekvését korlátozzuk az e- anyai egészségre adott támogatásban. 120 millió európai, dollárt költünk minden évben az anyák egészségének megvédésére és a reproduktív egészségügy tekintetében. Mi az EU kompetenciája ebben az ágazatban? Az EU támogatása az anya egészség tárgyában, a nemzetközi együttműködés, együttműködés azaz a 208 cikk a Lisszaboni szerződésnek mely kimondja, hogy a támogatás félemek vagy azokat a célokat, amelyeket jóváhagytak az ENSZ megfelelő okmánya alapján és más nemzetközi szerződésekben. Ez azt jelenti, de nem kizárólag, hogy a millen az illelemúi fejlesztési célokat is ehhez kell igazítani. Elnök asszony, nagyon várom azt az őszinte, megfelelő információra támaszkodó és demokratikus nyílt vitát, amely illik ehhez a demokratikus házhoz, az Európai Parlamenthez. Nem használtam fel minden időmet, hogy nyerjünk vissza valamit abból, amit elvesztettünk a reggel folyamán. Muchas gracias, señor Cashman. Sobre... Köszönöm szépen, Cashman úr. Minden kellett azt, hogy tartotta az idejét is. Mi több takarékoskodott. Most pedig jár úr a, a panaszbizottság nevében. Köszönöm szépen a petíciós bizottság képviseletében a elnök asszonyunk nem tud jelen lenni, Masszóni asszony, úgyhogy az ő nevében is szeretném üdvözölni önöket, nem csak a magaméban. Gyakran azt mondjuk, hogy az európai intézmények túlnőttek az európai polgárok érdekein. Lehet erről persze vitatkozni, ám ma mindenképpen joggal mondhatjuk, és biztosítom önöket arról, hogy önök, az Európai Parlament önök révén van közel az emberekhez, és ezt teszi rendkívül fontos ezt a mai találkozónkat is. Ez az előttem szóló elmondta, hogy az embereké a hatalom, és a legrövidebb, rövid a két meghallgatást rendeztünk, egy a sikeres polgári kezdeményezés alapján. Jól mutatja ezt, hogy a polgári kezdeményezések modellje jól működik. Korábban azt mondták sokan, hogy nem fog ez működni, lámlám mégis működik, és reméljük, hogy így is marad. A kezdeményezés, a vanavasz kezdeményezés 1,8 millió aláírás gyűjtött, ez több, mint az 1 milliós követelmény, és jóval több, mint az első polgári kezdeményezés aláírásának száma, ehhez is gratulálok. A petíciós szakbizottság kapcsolatban áll, közvetlen kapcsolatban áll az állampolgárokkal, és az elmúlt években a, a meg nem született életvédelmében több petíciót kezeltünk a szakbizottságban. És a petíciós bizottság így módon tapasztalat bír a témával kapcsolatban is, meg a polgári kezdeményezők kapcsolatban általában is. Reméljük, hogy ez egy megfelelő platformot kínál majd ez a megbeszélés, és ismereteinket, tudásunkat kibővítjük a témával kapcsolatban, meghallgatjuk egymás álláspontját, fontos, hogy objektív képet alkossunk e kérdésről. Ebb, ben szeretnék bátorítani mindenkit, aki jelen van, hogy kérjen szót, mondja el a véleményét, ezzel gazdagítva a képet. Egy etikai vita ez, és egy társadalmi vita is egyben, és megfelelő időt kell szállni erre, hogy képet alkotsunk egymás véleményéről. A polgári kezdeményezés sikerét mutatja ez a meghallgatás, használjuk jól ezt az alkalmat ki, a mai napot, és a nagyon sokféle irányból vitatott témát, arról alkotott véleményünket igazítsuk egymáshoz. Örülök ennek az alkalomnak, hogy ez, ez létrejött ez a meghallgatás. Köszönöm szépen Jár úrnak, most pedig következik az Európai Bizottság tényleg nagy megtiszteltetés számomra, hogy megadhatom a szót a kutatás és az innovációért felelős biztos asszonynak, Kogan Quinn asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, Madurell asszony, Kastex úr, Kesmen úr, Jár úr, az ITRE, a Júri és DEVE szakbizottságok tagjai az Állampolgári Kezdeményezés Szakbizottságának tagjai. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Pibász biztos úrral együtt egy második meghallgatáson, amely az állampolgári kezdeményezéseket illeti, két évvel azután, hogy ezt a rendeletet elfogadtuk, amely lehetővé teszi az ilyen kezdeményezéseket. Nagy szeretettel üdvözlöm tehát a kezdeményezés, a Vonovász kezdeményezés szervezőit a bizottság és a parlament is biztosítani kívánja, hogy a Lisszaboni szerződés által bevezetett joggal az állapolgárok élhessenek. Önök a másodikak, akik eljöhettek ebbe a parlamentbe, és a nézeteikről beszámolhatnak. Mindez bizonyítja azt, hogy a bizottság és a parlament kar, karba öltve dolgozik azon, hogy az állampolgárok valóban kihasználhassák a jogaikat. Valóban az európai közvita szempontjából ö, nagy mérföldkő a mai nap. 2012. áprilisa óta 24 kezdeményezést rögzített a bizottság, környezetvédelem, kultúra, média, állampolgári jogok, és így tovább. Az első kezdeményezés a vízhez való joggal kapcsolatos, és gondolom, hogy önök is tudják, hogy március 19-én ezzel kapcsolatban a bizottság már a közleményét elfogadta, és önök, az önök kezdeményezése a második. Gratulálok önöknek, hogy 18 országban 1,7 millió aláírást gyűjtöttek össze. A Vanuas kezdeményezést az Európai Bizottság május 19-én rögzítette 2012-ben, miután az aláírásokat ellenőrizték. Az alá, a szervezők 2014. február 28-án nyújtották be tehát az aláírások ellenőrzése után ezeket a dokumentumokat. A bizottsági szolgálatok összeültek, és én találkoztam a kezdeményezés szervezőivel egy nagyon konstruktív és informatív ülésen. A szervezők itt bemutathatták részletesen a kezdeményezést, feltárták az érveiket, illetve tisztáztuk az esetleges szükséges pontokat. Ma délelőtt a parlamenti oldalnál a labda, és ők hívták meg önöket arra, hogy eszmét cseréljünk. Természetesen Robert Jan Smith, a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságtól, illetve Markus Kárnau, a Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságtól szintén itt vannak a bizottság oldaláról, hogy részlet, részt tudjanak venni az eszmecserében a szakértő európai parlamenti képviselőkkel és önökkel. Elnökasszony, a mai eszmecsere fontos hozzájárulás majd a bizottsági közleményhez, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel fogjuk kísérni azt. Köszönöm. Muchas gracias, comisaria. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig megadnám a szót Pilbax úrnak, szintén a bizottság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, Riera Madurell asszony. Kastex úr, asszony, Cashman és Járurak. A One of Us állampolgári kezdeményezés képviselői és szervezői, a jelenlévő európai parlamenti képviselők és vendégek. Először is szeretnék gratulálni mindenkinek, hogy ezt a második sikeres állampolgári kezdeményezést támogatták, és a mai meghallgatást megszervezték. Az önök jelenléteit mutatja, hogy mekkora fontosságot adhatunk annak, hogy közvetlen párbeszéd bonyolódjék az európai intézmények és az európai állampolgárok között. Mindez mutatja, hogy az európaiak igenis érdeklődnek az aktuális kérdések iránt, és hogy őket szeretettel fogadják az Európai Uniós intézmények, amelyek nagy hangsúlyt helyeznek az állampolgárokkal fenntartott kapcsolatokra. A fejlesztési politika keretében is meghallgatjuk a partnerországokat és a partnerországok lakosságát, akiknek szüksége van a mi segítségünkre ahhoz, hogy a nehéz helyzetükből kilábaljanak. Természetesen az európai állampolgárokat is meghallgatjuk. Mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az emberi méltóság az első és a legfontosabb, amely megvédendő minden formájában, és ez az erőfeszítéseink közepé, középpontjában áll. A Lisszaboni szerződés alapelveinek megfelelően a nemzetközi vállalásainknak megfelelően a milleniumi fejlesztési célkitűzések középpontjába is helyeztük ezt, és a e, populációt, illetve a fejlesztési e, populációt célzó és a fejlesztési e, programok, amelyek a gyerekek, nők egészségével foglalkoznak, szintén úgy bonyolulnak, hogy ezt tartjuk a legfontosabb célunknak. Már sok mindent elértünk, de még rengeteg a tennivaló. Az én hazámban, Lettországban az anyaság, a szülési halandóság sajnos ezer ö, szülésre öt fő, de például a fejlődő országokban ennél többsz, ennek többszöröse a szám. Tehát látható, hogy rengeteget kell még tennünk. Hölgyeim és uraim, zárásként hadd mondjam el önöknek, hogy jó magam, a szolgálataim, és ahogy ezt kolléganőm Gogan Queen asszony is elmondta, nagyon-nagyon részletesen és nagy figyelemmel fogjuk kísérni ezt a meghallgatást, ahol önök elmondják a véleményüket. Pues muchas gracias, comisario Pilbax. Köszönöm Pilbax biztos úrnak, és akkor zárásként ezt a bevezető részben, mert amúgy is már késésből vagyunk, térjünk rá az első szakértői csoportra. Itt, ahogy mondtam, a finanszírozásról lesz szó, tehát a kutatás finanszírozásáról fogunk részletesen beszélni, és meg is adom gyorsan a szót a bizottságnak. A One of Us állampolgári kezdeményezést szervező bizottságnak. Kérdezem önöket, hogy ugye Filipovára fog-e hozzászólni? Ha igen, akkor rögtön meg is adom önnek a szót, és kérném szépen, hogy tartsa az időt, mert nagyon-nagyon csúszásban vagyunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, a, magyar Vári úr. A kérésünk egyik célja az, hogy kerüljük el, hogy az Európai Uniós költségvetés finanszíroz olyan kutatási projekteket, amelyeknek része az emberi embriók megsemmisítése. Ez azt jelenti, hogy az európai pénzügyi rendeletét módosítsák. Ez egy tanácsi és parlamenti közös rendelet, amely a Horizont 2020-at érinti, illetve hogy a bizottság nyilatkozatokat tesz. Most én azokról az okokról szeretnék beszélni, amelyek miatt a jelenlegi normatív keretek nem megfelelőek a mi kérésük szempontjából. Ugyanis a 19-es cikk 3-as cikke, amely a Horizont 2020-ról szól, azt fogalmazza meg, hogy az emberi embriók klónozása reproduktív célokra, valamint kutatási tevékenységek, amelyek az emberek genetikai anyagát használják fel, illetve olyan kutatási tevékenységek, amelyeknek során emberi embriókat teremtenek meg, vagy őssejteket hoznak létre, kaphatnak támogatást, és ez azt jelenti, hogy olyan normatívát alkottak, amely ilyen kutatásokat finanszíroz, de itt az emberi embriók megsemmisítéséről van szó, és ez azt jelenti, hogy még az emberi embriók megteremtését is, létrehozását is finanszírozzák, exkluzíve, kizárólagosan kutatási célok, célokra, vagy pedig azért, hogy ősejteket, ősejtekre tegyenek szert. Még mindig a 19-es cikk 4-es bekezdéséből idézek, finanszírozást nem kaphat olyan ilyenfajta kutatási tevékenység egyik tagállamban sem. De én felteszem a kérdést, hogy etikai szinten mi a helyzet arról, mi, mi a helyzet a kutatási tevékenységekkel, amelyeket mondjuk nem tiltanak minden tagállamban. Tehát például most gondoljunk arra, hogy az európai adófizeték pénzét használják fel, és az európai adófizetők pénzéből finanszírozzák a kutatásokat, amelyek esetleg illegálisak lehetnek, hát akkor ez a finanszírozás nem illegális. Megint idézek, hogyha tiltott egy kutatás, akkor ez nem finanszírozható. Ha tiltott egy kutatás egy, tagáll- egy adott tagállamban, akkor ez nem finanszírozható. Na de akkor felteszem a kérdést, hogy mondjuk azokban a tagállamokban, ahol az olyan kutatást folytatják, amelyek mondjuk tiltottak egy másikban, akkor azokat a kutatásokat finanszírozni nem illegális? és közben Európai Uniós hadd emlékeztessek arra, hogy mondjuk ha van egy tagállam, ahol végrehajtják ezeket a kutatásokat, akkor az kaphat Európai Uniós finanszírozást még akkor is, hogyha az összes többi 27 Európai Uniós tagállamban tilos. Például a nyolcadik kutatási keretprogram finanszírozhat olyan kutatást, amely állati vagy emberi sejteket használ fel, akkor is, hogyha csak egy tagállamban működik ez, és 27 másik ezt tiltja. Ez azt jelenti, hogy nagyon veszélyes útra lépünk etikai szempontból hogyha egy tagállam elfogad egy szabályt vagy rendeletet, azzal nem tudja megakadályozni azt, hogy az ő állampolgárai adójából létrejövő európai finanszírozást ne pénzeljen egy olyan kutatást, ami náluk tilos, de egy másik tagállamban viszont nem. Tehát ez azt jelenti, hogy az etikai standardok sokkal alacsonyabbak a rendelet és az Európai Bizottság különböző közleményei nem hoznak létre egy egységes etikai standardet, hanem még a sokkal vitatottabb eh, kutatási gyakorlatokat is ö, eh, megengedik, illetve ennek a finanszírozását, ezeknek a finanszírozását megengedik megpróbáltak bennünket megnyugtatni természetesen, hogy ezek a, ezekkel a kritikáinkkal kapcsolatban, és azt mondták, hogy akkor is, hogyha a rendelettel kapcsolatban fogalmaztuk ezt meg, hogy ezek nem elegendőek. Az Európai Bizottság mondjuk nem beszél explicit módon az emberi őssejtek felhasználásáról. A kutatók ra tartozik ez, és minden olyan projekt, ahol őssejteket használnak, emberi őssejteket használnak, előtte tudományos értékelésen kell, hogy átessen, és itt az ágazat vezető kutatói vizsgálják meg a kutatási projektet. De mi történik itt? Ez azt jelenti, hogy a tudományos közösség ítéli meg önmagát, értékeli saját magát, tehát ez azt jelenti, hogy a tudományos közösségre bízzuk, hogy a saját etikai normáit létrehozza. Ezek, ezen kívül az Európai Bizottság még azt is megfogalmazza, hogy a vizsgálati eljárás során hogyha vannak olyan projektek, amelyeknek a keretén belül emberi embriókat megsemmisítenek, akkor ezeket nem vonják be a vizsgálatba, de ez még azt jelenti, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem finanszírozzák az ilyen projekteket, mert Később, tehát a, az emberi embriók megsemmisítése utáni szakaszait a tudományos kutatóprojekteknek az EU még mindig finanszírozhatja, és ez azt jelenti, hogy a mi kérésünknek nem megfelelőek a jogi keretek, és, és súlyos etikai probléma áll fenn, mert az emberi embriókat kutatási célokra használják fel, és lehetővé válik az Európai Uniós finanszírozás. Tehát az állampolgári kezdeményezés az azt jelenti, vagy azt kéri, hogy ne támogassuk uh, nyilvános, tehát közpénzekkel az olyan fajta kutatásokat, ahol az emberi embriókat megsemmisítik. A Brüsszel ítéletben már az Európai Bíróság véleményt mondott, és uh, kinyilvánította, hogy tilos a szabadalmaztatás, illetve nem lehet szabadalmaztatni az olyan eljárásokat, ahol az emberi embriókat megsemmisítik, mert az emberi életvédelmére vonatkozó elvel szemben megy. És ugye Castex asszony elmondta, hogy az európai jogszabályokban nincsen tiltás, illetve az Európai Bíróság esetjogában sincs olyan ö, példa, ami tiltaná, vagy elő tiltaná a finanszírozást a az ilyen projektek esetében, ugye akkor is valószínűleg, ugye azért mondtam, mert hogy ez a tagállam a kompetenciája lenne egyébként, de hadd mondjam el önöknek, hogy paradox helyzetben vagyunk, hiszen az Európai Unió ö, olyan helyzetbe kerül, hogy ugye a normatívák miatt olyan kutatásokat finanszíroz, amelyek aztán szabadalmat kaphatnak, és ez abból származik, hogy az Európai Unió ö, ugyan védi az emberi méltóságot, de mégis finanszírozza ezeket a kutatásokat, amelyek szembe mennek az emberi méltósággal. Tehát ez a paradox helyzet, és ez is nagyon jól mutatja, hogy a jelenlegi jogszabályozási keret nem megfelelő. Hadd emlékeztessem önöket arra is például, hogy elég az internetre fölmenni, és a hetedik keretprogramot megnézi, a, mondjuk az ESNAT programot, ezen belül amely finanszírozást kap, például konkrétan 12 millió eurót ez a program, és a, a céljai között szerepel az úgynevezett alternatív tesztelés, az állatokon végrehajtott teszteket helyettesítik olyan sejtekkel, amelyeket a, úgy, amelyekre úgy tettek szert, hogy emberi embriókat pusztítottak el a jelenlegi etikai kiindulópont az az, hogy az, a embrió, az emberi embrió közénk tartozik, ezért is neveztük a kezdeményezésünket Vanovasznak, és ezt a brüsszeli ítéletben az Európai Bíróság is elismerte, tehát az emberi embriót is ugyanolyan tisztelet illeti meg, és az méltóságát tiszteletben tartani, ezért nem lehet felhasználni ilyen célokra, ugyanúgy, ahogy mi sem akarjuk azt, hogy minket felhasználjanak mindenféle más célokra. Tehát egy emberi lényt sem ölhetnek meg, és a testét aztán felhasználják kutatási orvosi célokra, akkor sem, hogyha fontos orvosi új kezelési vagy gyógymódokat fedezhetnének fel ilyen módon. Ezt Pupping úr is elmondta, a kezdeményezésünk elnöke. De itt igazából egy pragmatikus megközelítésről van szó, amely a felhasználásra összpontosít, de én itt is azt szeretném elmondani, hogy még hogyha az Európai Unió szeretné finanszírozni az őssejteket magában foglaló kutatásokat, hadd emlékeztessem, hogy 2006-ban önöket, hogy 2006-ban kevésbé hihető volt az, illetve nem volt nagyon hihető az, amit elmondtak. Ugye volt egy kutatás, ami az őssejteken alapul, és voltak, akik azt mondták, hogy ez nagyon fontos, és még Nobel-díjra is felterjesztették, és azt mondták, hogy nem is őssejteken alapul. Coviello professzor, mert nem pontosan őssejteket használ, hanem másfajta sejteket. Coviello professzor itt van a körünkben, aki egy genetikus, tehát ő erről majd részletesebben be tud számolni. De a lényeg az, hogy olyan ígéreteket tettek ennek a kutatásnak a során, amelyek aztán megalapozatlanok voltak. Azt mondták, hogy ó, minden rettenetes betegséget meg lehet majd előzni ennek a kutatásnak a segítségével. Persze mi sem kívánjuk magunk magunknak se ezeket a rettenetes betegségeket, és nagyon sok jóindulatú ember támogatta ezeket a kutatásokat, de tessék el, tehát 7 év, és még sincs semmi eredmény, és nem tudtuk megelőzni ezeket a betegségeket. Tehát akkor felteszem a kérdést, hogy ezt a nagyon-nagyon etikailag nagyon-nagyon ellentmondálos kutatást és a, ennek a támogatását nem kellene abba hagyni az Európai Uniónak? Hadd emlékeztessem önöket, hogy nem arról van szó, hogy az összes ilyen kutatást mi ellenezzük, és így tovább, hanem arról van szó, hogy szabadítsuk fel ezeket a pénzeket más projektekre, amelyek nem kapnak finanszírozást, mert nem tesznek ilyen megalapozatlan ígéreteket, és ezért nem tudnak előrébb lépni. Mi csak azt kérjük, hogy a pénzeket inkább ezeknek adják. Köszönöm szépen. Vári. Köszönöm szépen, Vári úr. Köszönjük. Folytatásképp rövid nyilatkozatokat hallgatunk meg a parlamenti szakbizottságok részéről. Először kezdtek asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony a szót. Pári úr, az előbb bevezetőmben elmondtam, hogy a jogi bizottság, amelyet itt most képviselek, kompetens abban, hogy a jogalapot megvizsgálja minden egyes jogalkotói javaslat kapcsán. Az önök javaslatában főleg a Brüsszelt hangsúlyozzák. A brüsszeli határozatot a szabadalmazhatóság vonatkozásában, amely kivétel volt a szabadalmak terén, de ami nem tiltja a kutatást az élőlényeken. Szeretném idézni ezt a jogalapot, hogy teljes legyen a következtetés a jogi képviselő részéről. Tehát az Európai Bíróság határozatának célja, hogy az emberi embrió elpusztítására irányuló kutatás nem szabadalmaztatható. Azonban a következtetésekben megtalálható az is, hogy az emberi embrió definíciója a szabadalma kontextusában nem hasonlítható az emberi embrió definíciójához más területeken, explicite például a terhesség megszakítás vonatkozásában, amelynek figyelembe kell vennie az ember helyzetét. Nos, ha joggyakorlatra alapozunk, akkor ezt teljes körűen kell ismerni, nem pedig csak egy részletét. Azt gondolom, hogy itt az önök javaslata nem föltétlenül egyértelmű abból a szempontból, hogy az etikai problémát az élőlényeken végzett kutatások kapcsán vetik-e fel, illetve az esetleges eltérésektől, amely ebből következhet, amelyek ebből következhetnek, vagy pedig az abortusz gyakorlatára. És azon finanszírozásra, amely a fejlődő országokban az abortuszt támogatszírozásra irányul, mert ez az egyetlen terület, ahol az Európai Unió kompetens, egyébként ezen a téren a tagállamok kompetenciába tartozik ez. Tehát a fejlődési támogatásokat, vagy pedig a, a szexuális és reproduktív egészségi területeket célozzák-e meg, a terhesség megszakítási gyakorlatok biztonságosabbá tételét illetően. Tehát különböző jogi területekről van itt szó, úgyhogy szeretném, hogyha pontosítanák, hogy mely jogterületről kívánják célozni kezdeményezésüket. Ha csak ezen joggyakorlatra, amelyet összességében idéztek, köszönöm. Pues muchas gracias, eh, señora Castex. Köszönöm szépen, Castex asszony. Most pedig jó magam az ITRE szakbizottság nevében szeretnék felszólalni, mint tudják. Ez a szakbizottság az Európai Parlamentben a kutatási projektekért felelős. Az új Horizont 2020-as kutatási program jelentéstevőjeként is szeretném ismerteti nézeteinket. Az Ötre szakbizottság egyhangú álláspontot foglalt el, hosszú, mm, körültekintően dokumentált eszmecseréket követően meghallgatva minden hozzászólás a szakbizottságban minden frakciós politikai irányzat képviselőitől. Hosszú időbe telt, két évben mire sikerült kijelölnünk ezt az álláspontunkat, és a 17. Kuta, 17 kutatási program, amely ősejtekkel foglalkozott, amelyeket 2007-ben finanszíroztunk, rendkívül hangsztos volt. Itt ebben egy, nem értek egyet Vári úrral. Tehát ezek a kísérletek igenis fontosak és hasznosak voltak. A hetedik kutatási keretprogram etikai szempontból is kiváló, kiváló megállapodást hozott, a kutatók és az európai állampolgárok véleményét is tükrözve, akik támogatták, az Euróbarométer adatai jól mutatták ezt a támogatottságát a hetedik kutási keretprogramnak. Az új 2020-as programok mérlegelése során az Étre szakbizottság világos, határozott és egyhangú álláspontot határozott meg, és szerintük a 2007-es álláspontot fel kell, fenn kell tartani a, 2020, a Horizont 2020-as programok végrehajtása és finanszírozása során is. Ezt a tanács is támogatta ezt az álláspontot az együttdöntési eljárás keretei között, és ez megjelenik az új keretprogram végleges dokumentumaiban is. Ez már kifejtése került korábban, ám magam is szeretném leszögezni, hogy ez a megállapodás azt jelenti, hogy a Horizont 2020-as programokban ahogy korábban is a hetes keret, kutatási keretprogramban lehet finanszírozni olyan kutatási programot, amely embrióból származó ősejteket foglalkozik, ha kielégít bizonyos feltételeket. Egyrészt ezt a kutatást egyrészt tagállami szinten is jóvá kell hagyni, Vári úr említette ennek fontosságát, a nemzeti, a tagállam nemzeti etikai bizottsága is jóvá kell hagyja ezt a kísérletet ezt a kutatást. Másodszorban kutatási tudományos, független tudományos értékelés kell, hogy jóvá hagyja a programot, amely igazolja a jogosultságát, illetve az indokoltságát az őssejt felhasználásának. Harmadsorban pedig át kell mennie egy az Európai Bizottság által feladott etikai bizottság jóvágyását meg kell kapja, és amikor ez a három feltétel teljesült, akkor is minden esetben jóvá kell hagyja a tagállam a vonatkozó kutatást. Mindezeket a feltételeket tehát ki kell elégítse az adott kutatást, és mind a 18 tagállam, ahol elvileg engedélyezett az ősekutatás, nagyon szigorú szabályok érvényesülnek, olyan jogszabályok és szabályok, amelyeket a vonatkozó állam nemzeti parlamentje hozott jóvá, amely parlamentet nyilvánvalóan az adott állam polgárai választottak meg. Ilyen értelemben az ITRESZAK bizottság úgy, gond, úgy véli, hogy egy szigorúan, méghozzá tudományos és etikai módon ellenőrzött folyamatban és demokratikus ellenőrzés alatt álló folyamatban kerülnek jóhagyásra ezek a kiválasztott programok. Tehát a, Horizont 2020-as támogathat olyan projekteket, utas projekteket, amelyek ősejtek felhasználását érintik. Ám ilyenkor is mindig be kell lépni a tagállami jóváhagyás, ez kötelező feltétel, már csak a szubszidatás miatt is, amely a szerződésekben rögzített, az egyetlen dolog, amit a tiltás elérne, hogy lelassítaná a tudományos kutatást az Európai Unió egészében, és ennek bizony kihatásai lennének versenyképességünkre. Tehát, hogy rövidre fogjam, ez az ITRE szakbizottság álláspontja, nagyon világosan megfogalmazott, határozott, és körű támogatottságot élvező álláspont, amelyet minden frakció támogat, és amelyhez imbonon ragaszkodunk. Nagyon-nagyon körültékintőek voltunk, minden érzékenységet figyelembe vettünk a megbeszélés során, és ennek eredménye egy olyan Horizont 2020-as program, amely megfelelő mértékben támogatja és bátorítja a tudományos kutatást, tudományos szellemet, és nem csak a tudományos előrelépést, hanem a versenyképességünk révén társadalmaink anyagi jólétét is. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, um, como les anunciado al principio, al... Köszönöm, köszönöm szépen. Most a kérdéseket tesszük fel, tehát Me, <laughs> perdone. A, a ver, de acuerdo, tendrá la comisión de mm, la comisión de ciudadanos va a tener todo el tiempo del mundo. Az állampolgárok bizottságának tagjait kérjük, reflektáljanak kérem az eddig mondottakra. Nem vagyok túl jó moderátor, túl engedékeny vagyok, azt hiszem. Ám kérem, hogy tartsuk be a menetrendet. Most a kérdéseket hallgatjuk meg begyűjtjük a kérdéseket, és ezt követően együtt lehet megválaszolni ezeket. Nagyon sokan kértek szót, ez jó jel. Lezárom a listát, és mindjárt felolvasom a neveket. Lubacek, el señor Golis, el señor Mikalo Nicolasi, el señor Peteler, la señora Carvalho, el señor Zeleski, el señor Piotr la señora Pasca, el señor Prodi y la señora Estarás. Eh, Thompson. Eh, perdón, la señora Estarás y, el, y, y la señora Thompson. Thompson, Perrillo y... Voilà. Yes. A ver, yeah. voy a cerrar la lista. We collect our, we collect names. Vamos a, cole a, a recoger estos nombres. Yeah. Zárom a listát. Tehát utolsó neveket még fölírjuk, amelyek elhangzottak, és aztán zárjuk a listát. Nos, akkor kezdjük. Kérem mindenki, két perce szorítkozzék. Inhet asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy a kezdeményezés lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a, az alapvető vitát lefolytassuk, bár én alapvetően ellene vagyok annak, amit a szervezők elérni kívánnak. Ám mielőtt a tartalmi kérdésekről szólok, elmondom, hogy az a, az a felirat, amit Pupink elküldött úrnak, az engem felháborított, hogy Cashman urat kizárták volna, és csökkentenék a parlamenti képviselők hozzászólását. Mi az emberek nevében beszélünk, parlamenti képviselők vagyunk, jogunk van felszólalni, senki sem korlátozhatja azt. Secondly, Másodszorban nagy érdeklődéssel hallgatom, hallgatom meg az Európai Bizottság a lényeget illető álláspontját. Nem hallottam azonban a lényegi választ az polgári kezdeményezés kihívásaira, harmadsorban pedig, bár meg kell vizsgáljuk mindezen kérdések jogai aspektusait, itt nem egy jogi vitát folytatunk le, hanem itt alapvetően értékekről van szó és gratulálok annak, hogy majdnem két millió aláírást összegyűjtöttek, ám szeretném figyelmeztetni önöket arra, hogy több mint 500 millió európai állampolgár nem írt alá az, ön, az önök petícióját. And I will Én személyesen ellenzem az önök kérelmét. Az utolsó pillanatig fogom, fogom ellenezni, mert önök méltóságról beszélnek. Mi a helyzet annak a több millió embernek a méltóságával, akik függenek a tudományos kutatás eredményeitől? Mi a helyzet a méltó, azoknak a nőknek a méltóságával, akiknek nincs hozzáférése biztonságos, legális abortuszhoz, hanem csak illegális, veszélyes, halálos veszélye fenyegető illegális magzatelhátáshoz van, csak lehet hozzáférése. Én mindig ellen leszek annak, hogy megtiltsák a tudományos kutatás finanszírozását és a nők egészségének támogatását bármi módon tiltsák, korlátozzák. Muchas gracias. Señora Inbelt, tiene la palabra la señora... Köszönöm szépen, Inbelt asszony. Lunacek asszony következik, parancsoljon. Köszönöm a szót. Sophie Intvelt kolléganőmet követném, és örülök, hogy megvitathatjuk ezt a témát itt, hiszen az Európai Parlament kérte azt a bizottságtól, hogy ezt a vitát lefolytathassuk. Mert egyébként nem ülnénk itt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a kezdeményezésnek is meg kell engedni azt, hogy mindannyian szóljunk, hiszen megválasztott képviselői vagyunk az európai állampolgároknak. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami engem illet az önök kezdeményezése keretén belül. Igen, konzervatív keresztény ö, háttérből származik mindez. Ez a kontinens a többszínűséget képviseli, etnikumok, nyelvek, hitek vonatkozásában. És amikor a vallásról beszélünk. Ezen a kontinensen lehetnek keresztények, zsidók, muzulmánok, minden másfajta ö, vallás képviselői is, de a teisták is. És a krisz, eh, keresztények, a zsidók és a muzulmánok másképpen vélekednek arról, hogy hol kezdődik az élet. A bizottság azt mondja, hogy a megfogantatástól, de a zsidók körében sokan hiszik azt, hogy az embrió csak 40 nappal a megfogantatás után ér el ebbe a stádiumba. A muzulmánok szerint, amikor a szellem a 40-es, 40, illetve 20 nap közötti időszakban a megfogantatástól, amikor a szellem is elfoglalja helyét az embrióban. Úgyhogy kérdezem, hogyan kezdeményezhetnek ilyesmit, ami nagyon sok más európai állampolgár hitével ellentétes? Úgyhogy a bizottságnak azt a kérdést teszem fel, hogy ezzel hogyan ö, foglalkozik, mint gondolattal. Aztán, ami az emberi méltóságot illeti. Tudják-e, hogy ezen a földön naponta körülbelül 800 nő hal bele abba, hogy a szülésnek valamilyen komplikációja lép fel, mert nincs megfelelő és jó anyaellátási program, és nem biztonságos az abortusz. Mert mi történik az olyan országokban, ahol nem biztonságos az abortusz? Az emberek, a nők That women... úgynevezett angyalcsinálókhoz fordulnak, ez pedig azt jelenti, hogy a gyermek is, és az anya is meghal, mert nem biztonságos az abortusz. Húsz évvel ezelőtt a Népek és Fejlesztési Konferencián vettem részt Kairóban. Már akkor nagyon fontos téma volt, hogy biztonságos legyen az abortusz, mert egyébként a nők meghalnak. Naponta 800 nő. Ez pontosan annyi, mint amennyi parlamenti képviselővel rendelkezünk itt, vagy majdnem. Úgyhogy azt képviselik, hogy ezek a nők halljanak meg. A ver, Eh, Nagyon köszönöm, Zabrowska asszony kér ügyrendi témában szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, kérem, az első témához szóljanak hozzá, kérem a kollégákat, mert most már itt mindent összekeverünk, és az eredményt illetően nem igazán hatékonyan dolgozunk. Köszönöm. Muchas gracias, señora Szabroska. Tiene usted todo. Nagyon köszönöm, Zabroszka asszony. Tökéletesen igaza van. Kérem a kollégákat, hogy maradjanak a témánál. Nagyon sokan kértek ugyanis szót. Uh, ahora voy a dar la palabra al, al señor Golis. Kérem, hogy személyes véleményektől tartózkodjanak, mert ez nagyon sok időt is megtakarítana számomra. Hallanak, kérem nullázzák le az órát, köszönöm, mindenképpen tiszteletbe tartom a hozzászólási időt. Nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat, főleg a, a két olyan hozzászóló hölgytől, akik előttem szóltak, nem egészen értek egyet velük, mert nem csak a keresztény világban, hanem a zsidó és a muzulmán ö, vallásban sem hiszem, hogy egyetértenek a ö, gyermekek ö, meggyilkolásával, teljesen mindegy, hogy mikor fogantatnak. Ez nem csak vallási kérdés, hanem ott van a filozófia és a tudomány oldala is, amelyek rámutattak arra, hogy az élet már a megfogantatás pillanatától kezdve és azelőtt is létezett. Nos, ami a kollégák hozzászólását illeti, főleg a bizottság eh, képviselőit illetően. Castex eh, alelnök asszony azt mondta, hogy az élőlényekről nem lehet szabadalmazni. Úgyhogy a jelenlegi ö, eh, európai törvények is már így rendelkeznek. De amit a kezdeményezés képvisel, nem csak ő, ezt kérték ők, hanem azt is, hogy az élőlényeket ne pusztítsák el eléggé paradoxon, hogy az élő lényre nem lehet szabadalmat létrehozni, de el lehet pusztítani. Ez az európai emberi jogi egyezménynek ellentétes, illetve a legtöbb európai nép hagyományainak, illetve annak, ami civilizációnkban közös. Azt hiszem, hogy eléggé meggyőzők azok a gondolatok, amelyeket elmondtak nekünk. Az Európai Unió az úgynevezett etikai törvényektől való eltávolodását illetően, tehát egy tagállamban lehet kísérletezni, és jogos lehet az Európai Unió szerint. Végezetül Engedjék meg, hogy a szubszidiaritás érvét emeljem ki. Nem hiszem, hogy a jelenlegi kezdeményezés a szubszidiaritás elvének ellene mondana. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az európai finanszírozást mire fordítjuk, hogy az Európai Unió ne finanszírozon ilyen-olyan tevékenységet, egyáltalán nem akadályozza a tagállami jogokat. Ezért gondolom, hogy ez legitim kezdeményezés, nevezetesen, hogy az emberi lény a végcélja, vagy pedig eszköze a tudományos ismeretek megszerzésének. Köszönöm. Köszönöm. Kérek mindenkit, hogy ragaszkodjon, tartsa az idejét. Köszönöm, Gon, és úr Mikolásik úr ilyen szó most. Köszönöm szépen, állnak szony. Én szeretném üdvözölni ezt a polgári kezdeményezést, és úgy gondolom, történelmi fordulópont az, hogy majdnem két millió aláírás támogatja ezt a rendezvényt. Mindannyian európai polgárok, akik aláírták, és mindenkinek joga van kifejteni véleményét. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság észlelte ezt a, ezeket a véleményeket, és ö, intézkedni fog. Én magam is orvosként, nem csak képviselő, hanem orvosként, a bioetika képviselőjeként mindig talált, foglalkozunk az ígéret és a potenciál kifejezéssel, azonban az ígéret és a potenciál mellett több ezer embriót pusztítanak el, és, és ezen ígéretek, tudományos ígéretek és potenciálok nem kerülnek teljesítésre. Az embriós ősejtek esetében, ugye az, ezek természetesen célja az, hogy, nő, hogy sokszorozódjanak, és végül újszülött gyermekként jönnek a világra, felnőtté válva aztán és lefutva életpályájukat. Ez a célja és lényege az embriós sejtnek, és nem más. Az Európai Unió alapjogi kartája szól az emberi méltóság sérthetetlenségéről és az életjogáról mindenki számára. Ha finanszírozunk ilyen kutatásokat, megfosztjuk több ezer emberi lényt ettől a jogától. Az emberi méltóságot meg kell védeni az emberi élet kezdetétől. Legyen valaki akár zsidó vagy, vagy, vagy hitetlen. Ezt világosan kimondja a, a Brüsszel Greenpeace bírósági ítélet is, és az EU kutatás és innovációs stratégia a Horizont 2020-ban három pillér tartalmaz, idézem kiváló kutatás, ipari vezetőszerep és a társadalmi kihívások a három pillanat, amelyen állnia kell e szerkezetnek. Kérdésem az, hogy az embriós kutatás vajon valóban hozzájárul-e ezen célok eléréséhez? Először is a kiváló tudomány. A, a, a rossz etikai alapokon álló és e, értelmezhetetlen kutatás vajon hozzájárul ehhez? Vajon a destruktív kommercializációja az emberi testnek hozzájárul ezen célokhoz? És vajon az, ha, ha haszonelvű szempontok alapján fittyet hányunk az emberi életvédelmére, az hozzájárul bármihez is? Mindjárt befejezem, elnök asszony. Vajon így akarjuk az EU világversenyképességét erősíteni? Hát nyilvánvalóan nem. Mm. muchas gracias, señor Mikolášik. Voy a dar la palabra al señor Peterle. Köszönöm, Mikolásik úr, most Peterle úr kap szót. Peterle úr, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt kezdeményezési képviselők. Büszke vagyok erre a polgári kezdeményezésekre, és nagyon örülök annak, hogy csak nem két millió európai polgár követeli azt, hogy az EU alapjogához hozzászólhassanak, végrehajtásához hozzászólhasson. Amikor az Európai Unió létrejöttéről szóló alapszerződés megszületett, egy új közösség értékeit is meghatároztuk. Ez pedig az emberi méltóság egy, az egyik legfőbb érték, amelyen áll a közösség és az emberi jogok kartája is rögzíti ezeket. Az emberi élet sértetetlensége áll ennek középpontjában. A mai kezdeményezés még egyszer rávilágít ezekre az értékre. el kell közösen gondolkoznunk ezen értékek miben létéről. Nem arra van szükség, hogy a kamerák előtt mutatkozzunk, és nem az a cél, hogy közöttünk álló különbségeket tovább mélyítsük. Épp ellenkezőleg. Az a célunk, hogy az Európai Unióban közös nevezőt találjunk, és az élet jogát erősítsük annak legkorabbi szakaszában is. Ez pedig közös munkát igényel. Mérlegelni kell a tudományos kutatás státuszát, a haladás fontosságát, ám az élet jogállását is mérlegelnünk kell. Az az embriótól nem lehet megtagadni az emberi létjogát és az emberi lét jogállását. A bíróság is kimondta, és ezt figyelembe kell vegyük az Európai Unióban. Nem lehet ezeket a jogi és etikai döntéseket semmibe venni. A meg nem született embert sem a tudomány nem veszélyeztetheti, sem a bal, sem a jobb oldal nem ragadhatja magához a döntésjogát ebben a kérdésben. Közösen kell meghatározzuk, mit jelent a human, az emberi lét, hol kezdődik. A biológusok sem tudják egészen pontosan, hol kezdődik az élet folyamata. Különösen a korai szakaszában nagyon nehéz ezt meghatározni. Fel a kérdést tehát, hogy tudjuk megvédeni az embert, amikor még képtelen magát megvédeni, és ezért olyan fontos ez a polgári kezdeményezés, és ezért olyan fontos, hogy mi is részt vegyünk ebben a vitában. Peterle, le recuerdo que son dos minutos, señora Carvalho tiene la palabra. Percben Carvalho asszony kapja meg a szót. Good morning, thanks. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a One of Us kezdeményezést. Ez egy nagyon fontos és összetett kérdés. Én voltam a Horizont 2020 egyik előadója, a tudományos programért voltam felelős madorel kollégámmal együtt. Ami a Horizont 2020-at érinti, azt hiszem, hogy az Európai Parlamentben igen komoly konszenzus alakult ki arról, hogy az Európai Bizottság javaslata az embrió és ősejt kutatást illetően fent kell, hogy maradjon, és ezt a, ez a javaslat folytatja már a korábbi gyakorlatot, amelyet a hetedik keretprogram alapozott meg. A hetedik keretprogramon belül rengeteg védelmi klauzula szerepelt, ezeket a biztosítékokat jól elmagyarázta és felsorolta Madurel kollégám, úgyhogy én nem fogom ezt még egyszer megtenni. Az eljárást az Európai Tanácsban Portugália vezette be 2004-ben. Én akkor a tudományért felelős miniszter voltam, és az államtitkárommal együtt javasoltuk ezt a megoldást, miután nagyon-nagyon sokáig nem tudtunk megállapodásra jutni a tanácson belül, és a hetedik kutatási keretprogram megkezdését veszélyeztette már a helyzet. Az eljárás akkoriban az egyetlen módnak bizonyult a megállapodás megtalálására a tanácson belül. A hetedik kutatási keretprogramon belül a gyakorlat is bizonyította, hogy ez az eljárás a kihívásokat nagyon jól megoldotta egy igen kényes kérdésben. Most a Horizont 2020 kapcsán az előadók támogatták ezt az eljárást. Ezen, azon kívül, hogy ezt támogattuk, még átfogó konzultációt is tartottunk a tudományos világ képviselőivel, illetve a betegeket képviselő szervezetekkel. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a munkánkat végezni tudjuk, és hogy támogatni tudjuk továbbra is ezt az eljárást, amelyet a hetedik keretprogramban alkalmaztak. Itt hadd említsem még, hogy Vicky Ford kolléganőm nevében is szólok. Ő az ECR képviseletében volt árnyék előadó. Ő most nem tudott ide eljönni, de rengeteg konzultációt szerveztünk együtt tudósoknak és a betegek képviselőinek. Tehát ez azt jelenti, hogy az ITRE szakbizottság egyhangúan, a plenáris pedig nagy többséggel szavazta meg a megállapodást, és a tanácsban is igen nagy támogatást élvezett ez a javaslat. Akkoriban a hetedik keretprogramot el lehetett fogadni a tanácsban, ennek a megoldásnak a segítségével is most pedig a Horizont 2020 esetében folytatódik a munka, én úgy érzem, hogy megint a három szervezet közötti megállapodást teszi lehetővé, hogy Európa jólétét segítő, garantáló kutatást tovább folytathasson Európában. Köszönöm szépen Kárvájó asszonynak és Zaleszki úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Mielőtt rátérnék a saját véleményemre. Az első hozzászólóra utalnék vissza, és azt kérném tőle, hogy legyen egy kicsit szerény, amikor itt majdnem két millió aláírásról van szó. Valóban a szavazóinkat képviseljük. Kérem, hogy ne tapsoljanak, mert az idő a mi értékünk, tehát mi néhány ezer szavazót képviselünk, mint európai parlamenti képviselők, itt pedig két millió aláírásról van szó. Az emberi embriók felhasználása nem csak jogi, de nagyon súlyos etikai problémát is magában hordoz, ezzel kell szembenéznünk. Ugyanis a természet nem arra kérte az embereket, hogy az élet alapszabályait feloldják és nekiálljanak ezt megváltoztatni. A kezdetek demokratikusak, de mondjuk egyébként itt nem erről van szó. Tehát a lényeg az, hogy az ember nem avatkozhat ebbe bele. Én társadalomtudományi kutatóként nagyon örülök, hogy Spielberg úr is itt van. És hadd mondjam vagy hadd tegyen fel a következő kérdést. Vannak itt eh, társadalomtudományi eh, területek és eh, kutatási programok, amelyeknek a támogatása segítheti az embriókat. Lehet pszichológiai támogatást és egyéb támogatást adni olyan nőknek, akik szegénységben élnek. Gyakran elmondják, hogy mi még az állatokat is jobban védjük, mint az embriókat, és ezt sajnálatosan a há- ebben a házban is hallom Kesmen urat látom itt, aki a saját ideológiáját védi. Én hallottam, uram, hogy elmondta többször is azt, hogy egy nőnek joga van a saját testével kapcsolatban dönteni. Kesmen úr, a nő teste az embrió, ami, embrióval együtt, ami benne van, még mindig a sajátja, vagy ez már valami más? Tegye fel magának ezt a kérdést, és válaszolja is megkérem. Köszönöm. Muchas gracias. Tiene a continuación. Köszönöm szépen, most pedig Pietro Pietroboszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az emberi élet. Az első pillanattól védelmet kell kapjon, nem lehet embriókkal kísérletezni. Ez az üzenete a kezdeményezésnek és én azonosulok ezzel a kezdeményezéshez, a kezdeményezéssel gratulálok ahhoz, hogy ilyen nagyszámú aláírás gyűlt össze. Nem értek egyet Lunacek asszonyjal, aki szerint ez az, e, az Európai Parlamentnek köszönhetnék ezt a kezdeményezést. A, az emberi, az állampolgárok akarata és ereje mutatkozik meg abban a két millió árásban, amely összegyűlt, ezt mindenképpen meg kell hallgatniuk. az hát asszony igyekszik ezt, ennek súlyát csökkenteni. Vajon az európai parlamenti választásokon hány ember szavazott önökre? Többen, mint ez a két millió aláíró? Ma itt arról beszélgetünk, hogy az emberi embriók ról való kísérleteknek véget kell vetni. Sajnálatos, hogy az Európai Parlament ciklusának utolsó időszakában találkozunk. Ez nem nagyon jó időzítés. Talán jól lett volna az új parlamenttel találkozni, hiszen az Európai Bizottság és a Parlament hivatal ideje is lejár éppen most. A bizottsághoz intézem a kérdést, hogy vagy ezt a fontos témát át hagyományozzák a következő bizottság és a következő parlamenti ciklus részvevőire, illetve döntéshozóira? Még egyszer mondom, támogatjuk ezt a kezdeményezést. Muchas gracias. Hay una moción de orden por parte de la señora Inven. Señora Inven. Köszönöm szépen. Úgy látom, Intvelt asszony ügyrendi kérdés. Igen, pontosítani szeretnék, mert most kétszer hallottam a nevemet, Először is, ami az előző hozzászólót illeti, az Európai Parlament még mindig jogalkotó, igen, döntünk ezekben a kérdésekben, és én, Zaleszki úr, a saját testemért, igen, én felelek. Ben, no es una de nyugalom, ez nem volt ügyrendi kérdés, úgyhogy elveszem öntől a szót. Nem, Pászka úr, Prodi úr következik, parancsoljon. Nem, Páska úr következik. Köszönöm, az európai jogrendszer az a római szerződésekre alapul, és voltak itt már régi római törvényekre is. Az ókori római törvények is már kimondták a, a meg nem a gyermekvédelmét, és azt, hogy a, a ö, elesett katona gyermeke örökölni, örökölheti az apja nevét és vagyonát. A második világháború után Európában egy új időszámítás kezdődött. És új értékekkel kellett alapozzunk. A, ez a kezdeményezés rámutat arra, hogy inkoherens a jogalkotás az Európai Unióban. Már csak ezért is komolyan kell venni a, jogal, a jogalkotás, a jogszabályalkotás mikéntje miatt. Rodi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen dolog az életben, ami nem, ami a folyamatosságot nem jelenti, az a megtermékenyítés. A megtermékenyítés pillanatától kezdve beindul ez a folyamat, és innentől egy személyről van szó, egy emberi lényről, és ezt az emberi lényt pedig el kell ismerni, és a méltóságát is el kell ismerni ennek az emberi lénynek. Ez a mi együttélésünknek az alapja. Nem mondhatjuk el azt, hogy egy, vallási, egy vallásos hitnek az eredménye ez a gondolat. Az embrió tehát nem használható fel eszközként. Nekem azonban van egy etikai gondom is. Ez pedig a következő. Ez az álláspont nyilvánvalóan kizárja az abortuszt. Azonban mi sajnos a valóságban nagyon sok abortussal találjuk szembe magunkat, és én felteszem a kérdést magamnak és önöknek is, hogy van-e hasonlóság esetleg a között, hogy mondjuk egy holttestből vesszük ki a szerveket, és a között, hogy mondjuk sejteket veszünk ki egy meghalt embrióból. Köszönöm szépen. Prodi, Köszönöm szépen, Prodi úr. Señora Staras, no está en la sala? No. Vale, pues... Staras asszony nincs itt. Jó, akkor Oreha képviselője szó parancsoljon. Simplemente quería hacer eh, eh, tres reflexiones después de haber escuchado a los miembros del comité de... Köszönöm. Vég, eh, végig hallgatva az állampolgári bizottság tagjait. Azt szeretném elmondani, hogy először is mint európai parlamenti képviselőknek örülnünk kell annak, hogy ezt a vitát lefolytatjuk. De a bizottság tagjainak is, mert gyakorta panaszkodunk arról, hogy mi folyik Európában, hogy az európai intézményeknek nincsenek valódi gyökerei az európai társadalomban, és hogy vannak pártok, akiknek semmilyen hatása nincs az európai térképen. Ennek a vitának viszont van mert elsősorban a parlamenten belül folyik. Úgyhogy nekünk, képviselőknek örülnünk kell ennek, mert láthatjuk, hogy az Európai Unió koncepciója érvényesül a vita keretén belül. Másodszorban. Arról nem szabad beszélnünk, hogy mi nem ez a kezdeményezés. Kutatásról itt most nem a szubszidiaritás keretén belül, a vallási értékek keretén belül van szó, hanem emberi embriók elpusztításáról, az emberi méltóságról, és a lehető legkiszolgáltatottabb élőlényről, az embrióról van szó, nem kezdeményezésekről és kutatásról. Harmadsorban, és végül, amit még el kell mondanom, Nagyon sokan írták ezt alá. Nem lehet ennél jobban elrettenteni embereket ettől, mint ahogy ezt hallottuk. Mi van a vízzel kapcsolatos kezdeményezéssel? Ott is körülbelül másfél millióan írták alá. Olyan kezdeményezés ez, amire nem figyelhetünk oda. Hát ez a lehető legdemokratikusabb folyamat, ami létezhet. És ha állandóan ahhoz hasonlítgatjuk, hogy hány szavazás alapján ö, került be ide a parlamentbe, ezek mások és mások, mint számok. Egyébként, aki nem így gondolkodik, óriási szabad kezet kapnak, nagyobb ö, a szabadságuk, mint a miénk, és szerintem hasz, hálásoknak kell lennünk azoknak, akik ezt a kezdeményezést elhozták ide egészen Brüsszelig. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Stedler úr következik, parancsolja. Stedler itt van? A teremben? Köszönöm. Csak egy-két megjegyzésem lenne az eljárásról először is. Elnök asszony, sem ön, sem Kesmen úr, sem Kastex asszony nem beszélt az önök saját szakbizottsága nevében. A kutatási, a jogi vagy a fejlesztési bizottság már döntött ebben a témában. Tehát az önök magán véleménye került itt megfogalmazásra. Ez nagyon fontos dolog. Horizon 2020 is not something private möchte all jenen sagen, die äh, diese Initiative kritisieren, dass es... Nos, azok, akik ezt a kezdeményezést kritizálták, azt szeretném elmondani, ha az állampolgárokat arról akarjuk meggyőzni, hogy igenis be tudnak szólni bizonyos dolgokba, megvan ennek a módja. De ha a politikai képviselőknek ez nem tetszik, akkor úgy tűnik, hogy ez nagyon kellemetlen helyzetet teremt a számukra. Ami az abortusz programok finanszírozását illeti a bizottság részéről, illetve a szabadalmaztatását az emberi életnek. Ez a jelenlegi törvényeknek nem felel meg, de van olyan törvény, amely már létezik. Az Európai Uniónak tehát saját törvényeit kell végrehajtatni. Azt hiszem, hogy segíteni kell az anyákat, nem csak segíteni az abortuszt. Kedves kollégák! a ház bal oldalához szólok. Beszélhetünk egy meg nem született állampolgára vonatkozó etikai kérdésekről, de nem tudjuk megoldani azzal, hogyha olyanokkal vitatjuk meg, akik részt vesznek a gyilkolásban, a meg nem született gyermek véleményét nem tudjuk megkérdezni. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogyha összeegyeztethetetlen jogi elveket keverünk össze, ami pedig a meg nem született állampolgárokat illeti, nem mindig halállal végződik az abortusz, már legalábbis az anyák esetében. Az államnak igenis segítenie kell az anyákat, hogy először is ne abortuszhoz kelljen folyamodniuk. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cassini. Köszönöm szépen, Cassini úr következik. Nehéz. Los temas de los dos paneles. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Prodi úrról eszmecserébe bonyolódni. Képzeljük el, hogy a halára ítéltek. Hát a halára ítéltek halottak, de mondjuk, hogyha valaki meghalt, utána a szerveit eltávolíthatják, és fel lehet használni tudományos kutatásra. De az embriók esetében nem arról van szó, hogy már eleve halott embriókat használnak fel, hanem arról van szó, hogy az embriókat először elpusztítják, és utána használják fel. Nem akarok az abortuszról beszélni, mert ez egy teljesen másik dolog, és sokkal bonyolultabb, sokkal kényesebb helyzet. Hát ugye itt egy emberi lényről van szó, aki egy másik emberi lénynek a méhében van benne, tehát ez egy teljesen más dolog, mint az, hogyha egy külön embert védünk. Aztán a finanszírozás. Hát itt nem feltétlen a tudományos kutatásról van szó. Én felteszem azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy az Európai Unió közbelépett idézőjelben Magyarországon felhasználták az Európai Uniós pénzeket arra, hogy abortusz ellenes kampányt folytassanak. Ez hogy volt lehetséges? Az európai pénzekkel nem lehetne a a, a, ugye önök azt mondják, hogy az abortusz ellen nem lehet felszólalni európai, pénzek, európai uniós pénzekkel, hát akkor hogy lehet az ilyen pénzeket felhasználni arra, hogy az abortusz támogassák? Ha az egyik oldalt nem lehet, akkor a másikat se. Még egy, ez a kezdeményezés az első kezdeményezések között van, amely ekkora támogatást kapott. Mi nem az azonnali megoldást kérjük, erre, hanem azt kérjük, hogy tessék folytatni, megbesz- megvitatni ezt a kérdést, legyen parlamenti eszmecsere, legyen tudományos eszmecsere, Hogyha ezt most itt lezárjuk, akkor csak oda jutunk, hogy a populizmus erősödik Európában, nem pedig az EU-ba vezetett hit az Európai Uniós növekedés nagyon fontos, ehhez a kutatás is hozzájárul, de ezt a kezdeményezést most itt nem zárhatjuk le. Azt kérjük, hogy a következő parlamenti ciklusban folytassuk ennek a megvitatását. Köszönöm szépen, Fandálen úr következik. Voorzitter, laat ik beginnen om mijn welgemeende lof en dank uit te spreken voor de initiatief. Köszönöm a szót. Minden csodálatom azok felé, akik elmagyarázták kezdeményezésüket. Két oknál fogva támogatom őket. Először is, mert tökéletesen egyetértek velük az életről alkotott elképzeléseik terén. Másodszorban azért támogatom ezt a kezdeményezést, mert ebben a parlamentben nagyon sok kollega mindig arról panaszkodik, hogy a lobbiknak milyen hatalmuk van, és hogy mit tapasztalunk ezen kezdeményezés kapcsán. Több mint egy millió állampolgár és önkéntes áll szembe a lobbikkal, akik óriási tőkével rendelkeznek, a biomedikál terén, akik milyen kutatásokat végeznek, elsősorban az embrionális szövetekkel. Hoppingor, van egy kérdésem az önök kedvez, kezdeményezése javaslatot is tartalmaz, hogy segítsünk a támogatások elosztásában az Európai Unióban? Hogy azok, akik az embrionális szövetekkel kapcsolatos kutatást végzik, esetleg valamilyen másfajta sejtel végezhessenek kutatásokat, például a bélből származó sejtekkel? Mi a helyzet ezzel a modern kutatási ággal, a más sejteket célzó kutatási ággal? Köszönöm szépen, Gomes asszony következik. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, én ellenzem ezt a kezdeményezést és azt gondolom, hogy a nők rendelkeznek a saját testük felett. Ez a kezdeményezés tulajdonképpen a több millió nő szexuális és reproduktív jogai, jogait kérdőjelezi meg, nem feltétlen csak nőkét egyébként, több millió emberről van szó a világban. Úgyhogy én szeretném tudni, hogy ki támogatja ezt a kezdeményezést. Hát nincs kétségem a felől, hogy több állampolgár aláírta ezt, azonban szeretném tudni, hogy az Európai Központ, az igazságügyét kiálló Európai Központ, Pat Robinson és a többiek, kik, kik állnak-e mögött, milyen amerikai központ és pénzek vannak e mögött. Sajnos, sajnos a legrosszabb tiltakozás, a legsúlyosabb takarózás, illetve ködösítés áll egy ilyen kezdeményezés mögött. Köszönöm. favor, dejen que cada uno se exprese. Kérem szépen, kérek szépen mindenkit, hogy hagyjuk meg minden hozzászólónak a lehetőséget, hogy szóljanak. Ez a demokrácia lényege, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, és még arra is emlékeztetném önöket, hogy itt vannak az Európai Parlamentben, úgyhogy Gomes asszonyt kérném, hogy folytassa. Köszönöm szépen, elnök asszony, én be fejeztem. Engem csak az érdekel, hogy mi tette lehetővé ezt a kezdeményezést, vagy kitette a, ezt a kezdeményezését lehetővé. Pat Robinson indította, egy amerikai fundamentalista az Európai Igazságért és Jogért létrehozott központot. Az, a föld bolygó lakói férfiak és nők ellen, mert az ő szexuális és reproduktív jogaikat veszi el. Köszönöm szépen, Gomes asszony mondja az elnök asszony. A következő hozzászóró Simánszki úr. Senyor Szimanszki. Szimanszki úr, parancsoljon önél szó. Köszönöm. Nem ismer, nem tudok olyan pontos adatokat, melyeket önök bemutattak. Az mert a, a, a halálozási arányokról, rátákról, és a magzatelhajtás, az illegális magzatelhajtás során meghalt nők számáról. Ám úgy gondolom minden magzatelhajtás, minden abortusz feltétlenül a gyermek halálához vezet minden esetben. És ennek a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megvédjék az ő életét. Ezt kell figyelembe vegyük minden alkalommal, amikor e témát vitára tűzzük. Természetesen minden nőnek joga van a saját teste fölötti ellenőrzésre, ám ez nem jelenti azt, hogy bárkinek joga lenne a meg nem született gyermek élete fölött rendelkezni. Ez a gyermek ugyan ember, mint mi vagyunk. Nagyon sokan beszéltek a tudomány szabadságáról. Igen, ez nagyon fontos szabadságjog, ám nem abszolút érték vagy jog. A tudomány szabadsága nem ő, egy felsőbbök, amely alá lehet rendelni más értékeket és jogokat. Az, az, akár az eugenetikát is ö, nevezhették volna korábban ö, tudományos jognak, hiszen a tudomány felsőbsége megengedte volna azt is. Nem, vannak egyetemleges jogok, amelyek fölött állnak a tudomány jogának, és olyan értékek, amelyek alá kell rendelni akár a tudomány szabadságának értékét is. Szerintem senki sem ül ebben a házban, ebben a teremben, aki a tudomány szabadsága alá rendelne egyetemleges jogokat. Mindennek vannak határa, sajnálatos, hogy nincs idő arra, hogy mélyebben kidolgozzuk ezt a témát, és pontosabban meghatározzuk a tudomány szabadság jogának határait, etikai határait. Az a kompromisszum, amelyet a Horizon 2020 alapján kidolgoztak, sajnos szerintem nem kiegyensúlyozott. Mert az emberi életvédelmét, az embrióvédelmét nem megfelelő hangsúlyozza. Vári professzor prezentációjában alternatívákat is felmutatott az ősejkutatás tekintetében. A kezdeményezés szerzőithez fordulok, és az Európa Bizottság képviselőjehez. Önök hogyan látják? azt a potenciált, amely az alternatív módszertanokban rejlik. Lehet felnőtt ö, ősejtekkel, vagy, vagy átprogramozható sejtekkel ö, dolgozni ezen kutatások során. Ez persze egy tudományos kérdés, hanem rendkívül fontos az etikai kihatása a mi által tárgyalandó témát, témánkat illetően. Tiene la palabra el señor Legutko. Le recuerdo que... Köszönöm szépen. Vögutko úr következik. Kérem csak két percben reagáljon a kérdésekre, mert még vannak továbbiak. Parancsoljon. Köszönöm. Minden jó etikai rendszernek van egy közös vonása az a feltételezés nevezetesen, hogy az élet védelme áll a rangsor elején, az emberi élet védelme. Egyetlen eset sem állhat elő, egyetlen etikai rendszerben sem, amely kivételt képez ez alól az alapszabály alól. Minden etikai rendszer, amely megsérti ezt az alapfeltételt, egyenlő a, a barbársággal. Az a benyomásom, hogy az Európai Unió egy ideje ez, ez irányba hajlik el. Ez nagyon nyugtalanító fejlemény. Mármint, hogy az emberi életvédelme nem a rangsor elején áll az etikai megfontolásokban és a vonatkozó döntésekben. Egy monopólium ideológiai erőszak erőszakának árnyéka vetődik az ősejt kutatás kérdésére. Ez érzékelhető, és kapcsolódik persze a magzatelhajtás kérdéséhez is. Az a benyomásom, hogy egy gigászi ö, keresztes háború árnyéka vetül mindenre, és fanatikusok azok, akik egyfajta, akik a magzatelhajtás ellen szólnak minden esetben és minden eszközzel. Az Európai Parlamentben ilyesmi nem történhet, nem gyakran történik legalábbis az Európai Unióban sem. Ezt a monopóliumot meg kell állítani. Nem maradhat így a helyzet. Nem csak azért nem lehet eltűrni ezt, mert egy monopólium, erőszakolja meg a Európai Parlamentet, hanem a, ezen erőszak tartalmát illetően is, pénzügyi szempontból vizsgálva is ez egy elvetendő monopólium, fel kell lépnünk ellene. Muchas gracias. Eh, la señora Lubacheva. Köszönöm, köszönöm Lubacheva asszony a szó. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kétségen kívül áll, hogy ez a vita, amely polgári kezdeményezés által indult el, feltétlenül támogatásra érdemes, független attól, ki milyen álláspontot képvisel. Azt, hogy majdnem két millió aláírás gyűlt össze, mutatja a kérdés fontosságát. Mi az európai polgárokat képviseljük, nagyon fontos, hogy az európai intézmények komolyan vegyék el kezdeményezést, és általában minden ilyen kezdeményezéseket napirendre tűzzék a vonatkozó témát. Ez a téma pedig rendkívül fontos. Nem csak a jogalkotással és etikai kérdésekkel függ össze, hanem gyakorlati kihatásai vannak, ezeket is meg kell vitassuk. És ez a téma összekapcsolható az alapjogokkal. Ezért kell megfelelő hangsúlyokat elhelyeznünk ebben a körben is. Amikor az emberi embrió jogát védjük, azzal általában az emberi jogokat védjük. Ugyanakkor a, az ember ö, szexuális és reproduktív jogai is rendkívül fontosak, különösen a nők szempontjából. A természet jogát is figyelembe kell vegyük, természeti törvényeket is figyelembe kell vegyünk, és persze azt is, hogy a kutatás szabadságát meg kell őriznünk. Az ősejtkutatás témájában a Horizont 2020-as által tartalmazott szabályozásra vonatkozóan hazám kutatói kérték ennek felülvizsgálatát. A, ugyanakkor az ősejtkutatás eredményei nagyon-nagyon sok olyan problémát orvosolatnak, amelyek az emberi életet veszélyeztetik. Eh, Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Magyarul következik. Magyarul fogok beszélni. Kampányidőben beszélünk erről a témáról, és kicsit szokatlan ez a zaj a teremben, nem szoktunk így eh, megvitatni kérdéseket. Lesz szeretném szögezni, hogy támogatom ezt a kezdeményezést jól lehet én nem a tiltásokat szeretem támogatni hanem az élet védelmét. én egy keresztény családból jövök nagyon szigorú protestánsként neveltek négy testvérem van összesen 17 gyerekünk van. nekem négy mindegyikünknek egy egy feleségtől van ez a sok gyerek. és egyetlen egy abortusz volt a családba öcséméknél, nehezen éltük meg, de az édesanyja életének a védelme és négy gyerek árvassága forgott a kockán. Azonban óvnék mindenkit attól, és mondhatok egy pár példát arról, hogy szigorúan betiltsunk valamit. Középkori egyház tiltotta a boncolást. Szegényebb lenne az orvostudomány, hogyha ma is tiltva lenne az emberi hullán, testen való boncolás. Gondoljunk arra, hogy hova jutottunk a gyermekparalízis kérdésében, hogy vannak szigorú egyházak és kereszt, magukat keresztényenek valló szülők, akik nem oltják be a gyermekeiket, és utána a gyermek lebénul, nem élnek az orvostudomány adta lehetőségekkel. De említhetnék eh, még sok-sok példát, hogy mennyivel lennénk szegényebbek, hogyha nem lettek volna egyes gyógyszerek élő embereken is kipróbálva eh, óvnék mindenkit attól, hogy a többség erejével és aláírásával hangoskodjon. Mi kisebbségben élők pontosan tudjuk, hogy mit jelent a kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok területén a többség arroganciája és ereje. És természetesen mondom még egyszer, és ide csatlakoznék az előttem szólóhoz, óvnék mindenkit attól, hogy teljes tilalmat rendelnénk be, de mindenképpen támogatom ezt a kezdeményezést, nem a tiltást, hanem az emberi élet védelmét. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señor Sagor. Eh, la señora... Köszönöm, Sógor úr. Szembinszin asszony. Madame Szembinszin? Dziękuję bardzo. E, ponieważ wszyscy dotychczasowi... Köszönöm szépen. Minden eddigi hozzászóló, lengyel hozzászóló gyakorlatilag támogatta egy egyben ezt a kezdeményezést. Én ugyanakkor azt szeretném, arra szeretnék szólni, hogy Lengyelország nem csak fundamentalistákból áll. Helyes célok ezek, és nem fundamentális a cél az, hogy nem, az emberi, nem a nők joga ellen beszélünk, hanem az emberi élet joga mellett. A nőknek is joga van az egészségükre, az egészségük védelmére. Nem lehet ideológiai szempontok alapján meghatározni ezeket a jogokat a nevetséges is lehetne azt mondani, hogy az embriók többsége a, a, a után természetes módon is elmúlik a terhesség. Ekkor is lehetne az embrió halálról beszélni, az ember halálról beszélni. Nem lehet nevetségesítenünk magunkat azzal, hogy nem húzzuk meg a határokat. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cashman. Cashman úr kapja meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem tudom, Stadler úr itt van-e még? Stadler úr hozzám szólt, és azt hiszem pontosításra szorul el, amit mondott azt mondta, hogy nem a DEVE, a Fejlődési Bizottság nevében szóltam. Azt szeretném elmondani, hogy a Fejlesztési Bizottság álláspontját képviselem teljes mértékben a szexuális és reproduktív jogok vonatkozásában, a félidős értékelést követően, amit jóváhagyott a parlament, aztán a fejlesztési együttműködési megállapodások vonatkozásában szintén, és aztán a szexuális és reproduktív jogokat illetően 75%-os többséget élvezett ez a téma, amit én képviseltem a szakbizottságban. Úgyhogy a Fejlesztési Bizottság többségét képviselve szólok. Stadler úr azt is mondta, hogy én védem a nők jogait, szemben a ö, megfogant gyermek jogaival szemben, hogy egyértelmű legyen, ez az én véleményem. Szeretném, hogyha egyértelműen értelmeznék, amit mondok. Mindig is megért, megvédem annak a nőnek a jogát, aki dönt, hogy mit tegyen a testével, hogy szülni akar, avagy sem. A nő jogát védem. Ez egyértelmű, remélem. Muchas, muchas gracias, señor Cashman. Köszönöm, Cashman úr. Pirillo úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szeretnék eh, most olyan megjegyzéseket tenni, amelyeket nagyon könnyen meg lehet tenni, hogy az Európai Unió hogyan és mit finanszíroz, hogy az Európai Unió a halált finanszírozza, és így tovább. Voltak, akik, és hogy ki szól az Európai Parlament nevében, és ki nem, és ki kinek a nevében szól. Emlékeztetek arra, hogy az Európai Parlament nevében szavazni is lehet. Volt egy olyan kezdeményezés, ahol csak ketten szavaztak ellene, és az Európai Parlamentben többséget szerzett. A meg nem születettek szabadság jogairól, vagy ö, jogairól szóló vitát is valamikor ö, le kell folytatni, vagy le kell zárni. Én a tudományra szeretnék ö, hivatkozni, ami nem kétséges, a megszületettek méltóságát is védi, és a megszületettekért küzd a tudomány. Ö, a biotechnológiáról szóló irányelv szerint az emberi embrió tudományos célokra való felhasználása nem szabadalmaztatható, de nem hallható tovább az előadó, mert félbe szakították, a mikrofon megszakadt, nem, úgy folytatja az előadó, tehát hogy azt mondtam, hogy ez egy jogszabály, és ennek a jogszabálynak a rendelkezése sajnos nem akadályozza meg, hogy az embriókat felhasználják. Tehát én a következő kérdést teszem fel az állampolgári kezdeményezés aláíróinak. Az önök véleménye szerint az Európai Unió finanszírozását meg kell vonni az összes többi kutatástól is. 14 olyan um, tagállam van már, ahol ősejt kutatást végeznek, tehát az ilyen kutatásoknak a támogatást hatását is tüntessük meg. Elég szkeptikusan teszem fel a kérdést, hogy az önök véleménye szerint azok az Európai Uniós országok, amelyek tiltják az őssejtek felhasználását, a jövőben vajon kaphatnak-e azokból a gyógyszerekből és azokból a terápiákból, amelyeket úgy fejlesztenek ki, hogy az őssejteket felhasználják a kutatáshoz. Válaszolnának az aláírók erre a kérdésre? Köszönöm. Köszönöm szépen minden hozzászólót. Mielőtt Puping úrnak adnám meg a szót, aki bizony a válaszolni kíván, vagy reflektálni kíván a kezdeményezés nevében a felvetésekre. Először az Európai Bizottságot illeti a szó a tervek szerint is már így. Volt a menetrend, a főigazgató Robert Jansfeld úr lesz, aki válaszol. Parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság itt most egy passzív móduszban működik, már csak azért is, mert május végében lejár a hatalmazásunk. Szeretnék reflektálni a feltett kérdésekre. Egyrészt elmondanám, hogy az Európai Bizottság nem ír ki tendereket konkrétan ősejt kutatásra vonatkozóan, hanem bizonyos betegségekre való Alzheimer, Parkinson és más betegségek való megoldásokra írunk ki pályázatokat, amelyek több millió állampolgár életét fenyegesztik. És ezekre adnak be kutatók, tudósok pályázatokat, és ezek között található olykor, igen, ősejtutást tartalmazó kutatási program. Minden ilyen esetben több garancia lépésen kell átmenjen a pályázat. A hármas blokkrendszernek nevezzük ezt, és ezt a Horizon 2020-as vonatkozó jogszabályokban gyökerező feltételek. Mindenek előtt a tagállami jogrendszereket tiszteletben tartjuk. Az Európai Uniós projektek az adott, annak az országnak a törvényét tiszteletben kell tartsák, ahol a kutatás folyik. Magyarán, ahol nem engedik meg a tagállami törvények, ott nem engedélyezünk ilyen kutatást mi sem. Másodszorban egy peer review révén más tudósok is jóvá kell hagyják egy kutatást, annak jogosultságát, és etikai értékelésen is átmegy. Ez pedig az Európai Bizottság által meghatározott feltételek alapján, és nem a tudósok által meghatározott etikai rendszeren kell átmenjen. És meg kell vizsgáljuk azt is, hogy ezen szabályoknak mindegyikének megfelel teljes mértékben a javasolt kutatási program. Harmadsorban pedig Európai Uniós alapokat nem lehet olyan kutatásban felhasználni, amely embriók elpusztítását célozza, akár őssejt előletes szempontjából. Sok esetben például szívbetegség és a szem sejtkutatásban és helyreállításában nincs más alternatíva, mint az ősejtkutatás a tudományban jelenleg. Reméljük, hogy eljön az a nap, amikor ezeket azért IPS sejteket amelyek kiváltják az ősejteket, lehet majd szélesebb körben is használni a kutatásban. Jelenleg azonban bizonyos esetekben nem áll fönn ez a helyzet. A bíróság kimondta, hogy a biotek irányelv a kutatási területen csak a biotechnológiai ö, találmányok szabadalmaztatására terjed ki ez a bíróság ítélet, és nem ezen túlmenő etikai kérdésekre. Nagyon köszönöm eh, a pontosításokat, főigazgató úr. Most pedig eh, Pinkornak adom meg a szót, eh, a nagyon érdekes felvetésekre kérem reagáljon. Merci, Madame la Présidente. Nagyon köszönöm, elnök asszony a szót, és köszönet mindannyiuknak, hogy részt vettek az első szekcióban a vitán. Többen fognak válaszolni majd, akik itt vannak közülünk, és konkrétabban tudnak majd az egyes felvetésekre reagálni. Ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté. Nos, pillanatnyilag, aminek tanúi voltunk, példaértékű, ö, azt példázza, hogy milyen helyzetbe kerültünk nem a jogi szabályok léte dönt, hogy valami ö, erkölcsös, ö, avagy sem a gyakorlatok körében. Nem azért jöttünk, hogy a parlamenttől magyarázkodást kérjünk, és hogy emlékeztessen a korábban hozott ö, határozataira. Nagyon egyszerű oknál fogva jöttünk, és többször is hallottam azt, hogy összetett, nem egyértelmű lesz a vita. Egészen egyszerűen azt kell megmondanunk, hogy semmi összetett dolog nincs abban, amit kérünk és amit mondunk. Semmiféle pontatlanság sincs abban, amit mondunk és amit kérünk. Nagyon egyszerű dologról van szó, ami tényleg erkölcsi, tudományos és jogi jellegű is, megerősítve elmondjuk azt, hogy már a fogantatás pillanatától kezdve az ember élete elkezdődik, és ezért érdemleges, mint minden emberi élet a tiszteletre épségét tekintve. Ebbe semmi komplikált dolog nincs. Tudományos adatot nem lehet most már elutasítani. A pontatlanság pont abból áll, hogy saját ideológiáját képviselje a tudomány realitásával szemben. És sajnálatosan módon el kell mondanom azoknak, akik nem akarják ezt meghallgatni, azok számára nem pontos ez a dolog, akik azt állítják, hogy egy magzatban nincsen semmi. Ez az, ami nem pontos. Akár csak, hogyha valaki, aki még jobban meg akarja ezt erősíteni, azt mondanám, hogy sajnálatos módon ugyanilyen ideológia képviseli az abortuszt és a magzat elpusztítását és ezt megtapasztaltuk ma délelőtt is. Ezzel szemben egészen egyszerű, nyilvánvaló és pontos a megállapítás, már a fogantatás pillanatában megkezdődik az élet, és ez minden tiszteletet érdemel. Ez nem komplikált. Nagyon örülök, hogy több parlamenti képviselő egyértelműen ö, képviseli ezt a megállapítást, ez tudományos megállapítás, nem vallásos megállapítás. Hozzá szeretném még tenni, ami a jogi aspektusokat illeti, a következőket. Az Európai Bizottság a hetedik keretprogram során, és még a mai napig is elkötelezte magát amellett, hogy nem finanszíroz ö, semmilyen magzat pusztító folyamatot. Tehát a bizottság elkötelezte magát amellett, hogy nem finanszíroz magzat elpusztító folyamatokat. Tegnap nyíltan elhangzott a kérdés, hogy miért, és a válasz egyértelmű és egyenes volt. Tisztelet miatt, amely az emberi magzatok emberi méltóságát illeti. Alapvető elv ez tehát, beleértve az etikai szabályokat is, hogy az emberi magzatok emberi méltóságát tiszteletbe kell tartani, az Európai Bizottság ezért nem finanszíroz elpusztításukat. Tehát elégedettek vagyunk, hogy az Európai Bizottság elismeri ezt az elvet, és ehhez tartja magát. Ezért várjuk, hogy ennek következményeit is levonja. A luxemburgi bíróság két dolgot két alapvető dolgot mondott ki. Igaz, hogy expressis verbis nem tiltotta a kutatást, nem ez volt a célja a beadványnak. Két dolgot azonban elmondott, aminek általános jellege van, és amely igaz a mi vitánkra is. Először is definiálta az emberi magzatot, mégpedig a fogantatástól kezdve. Ez pedig autonóm ö, fogalom az európai jogban, nem csak a biotechnológia és a szabadalmak terén a magzatot egyértelműen definiálták, nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és ez a definíció tudományos jellegű. Másodszorban a bíróság kimondta, az emberi magzatot megilleti az emberi méltóság. És pontosan ezért nem lehet ö, előnyöket szerezni elpusztításából ennek általános következménye van. Nos, ami az etikai rendelettel való kapcsolatot illeti, amit a bizottság javasolt. A luxemburgi bíróság egyértelműen kimondta, hogy az a tény, hogy egy kutatás felőfeltételezi egy magzat elpusztítását, hatással van a teljes kutatási ciklusra minden további fázisában. És hogy ennek célja alapvetően a magzat elpusztítása, már a kutatás folyamatának beindításakor az egész folyamatra kiterjed. Úgyhogy a bizottság nem mondhatja azt, hogy logikusan és etikusan jár el, hogyha egész egyszerűen csak azt a fázist nem hajlandó finanszírozni, amely erre irányul, ezt a Luxemburgi Bíróság egyértelműen kimutatta, ez nem valódi, hanem hamis érvelés. Sok mindent lehetne még mondani a kérdések és felvetések kapcsán. Ami a szervek kivételével való azonosítást, párhuzamot illeti. A jelentésben megtalálható ez a párhuzam, és egyértelműen megfogalmazódik, hogy összehasonlításra került a sejtek embrióból való kivétele és elpusztítása azon szerv kivételhez hasonló, amely az egyik balkáni országban történt. És kijelentette, hogy ugyanaz a helyzet, hogyha tiltjuk és elutasítjuk az élő felnőtt szervek, élő felnőtt személyek szerveinek kivételét ehhez az eljáráshoz. Ami az abortuszt illeti. Nyilvánvaló, hogyha az emberiség már a fogantatástól kezdve életnek tekinti a magzat életét, ennek hatása van a társadalomra is. Ez pedig kulturális jelenség, amely működik, Sajnálom, de ez működik, és a nyugati országok jogai, jogrendszerei lassan, de biztosan elismerik ezt. Úgyhogy ez, er, ebből a szempontból bízunk a gondolkodásmód, a kultúra fejlődésében, és abban, hogy lassan, de biztosan elismerik az emberi élet méltóságát. Ez láthatóan is jelen van vannak ellenérvek, de ezek egyre inkább egoista vagy pénzügyi alapokból indulnak ki. Úgyhogy bízom abban, hogy idővel előrelépünk, és ami viszont a vallással kapcsolatos megjegyzéseket illeti. Azok, akik vallásosak, gyakorta az embert tekintik életük középpontjának. És emiatt is, hogy túllépnek saját magukon, tekintenek erre másképpen. Ugye a történelem bebizonyította, hogy megváltozott a gondolkodásmód például a rabszolgasággal kapcsolatban is. Most már át kell ezt a tekintetet helyeznünk a megszert és előtti időszakra. Szeretném átadni a szót más bizottság társaimnak is, például Priva professzor úrnak parancsoljon. Muchas gracias. Muchas gracias. Nagyon köszönöm. Me temo que no va a haber tiempo. Nagyon köszönöm a hozzászólást. Attól tartok, hogy ezt a panelt nem tudjuk tovább folytatni. Az első alkalommal 15 percet már adtam, most már 10 perccel tovább <laughs> léptük a rendelkezésünkre álló időt. A második panel rendkívül fontos, úgyhogy most lezárnám ezt a panelt, majd a második panel keretén belül lehet esetleg hozzászólni. Most pedig Castex asszonynak adom meg a szót, aki az elnöki teendőket fogja ellátni a második panel kapcsán. Euh, je vous demande de reprendre vos Kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a második panel munkáját. Kérem menjenek ki a teremből, ha magánbeszélgetéseket kívánok folytatni. Ha nem, akkor kérem foglaljanak helyet és maradjanak csöndbe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 a tolmácsok nagyon kedvesen negyed órával tovább maradnak, úgyhogy kérem, tartsák tiszteletbe a munkájukat, és egy kis fegyelemről tegyenek tanúbizonságot. Akkor kezdjük is. Nous allons euh, entamer le... Elkezdjük tehát a vitát a fejlesztési segélyek, támogatások témájában, de már erről volt szó. Godni úr azt mondta, hogy én nem a politikai, személyes szempontból szóltam. Úgy szóltam az első körben, mint a jogi bizottság alelnöke, hogy emlékeztessek ennek a szakbizottságnak a kompetenciáira ebben a témában. És az idézet a kezdeményezésük kiinduló pontját képező bírósági határozatból szólt. Azonban személyes módon is szeretnék önökhez szólni, és elmondani, hogy hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm önöknek ezt a kezdeményezést, ugyanis 30 évet fiatalodtam önöknek köszönhetően ma délelőtt. Ugyanis újra átéltem azt a vitát, amit követtem, mert már akkor is ennyi idős voltam 1975-ben Franciaországban, amikor is a, az önkéntes terhesség megszakításról ö, ö, volt szó a törvényhozásban. Simon Weiss asszony képviselte ezt a témát, nem az én politikai családomhoz tartozott, azt hiszem az önökéhez sem, de az emberi méltóság és az élet tiszteletet témájában ö, igen sokat tapasztalt már, hiszen a koncentrációs táborokat megjárta, zsidó volt. Köszönöm, most már nem személyes minőségemben szólok. Igen, nagy érzelmeket korbácsolt fel ez a téma, és bevallom, hogy nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy itt kifütyüljenek bárkit is hozzászólásáért. Úgyhogy a második körben kérem, tartózkodjanak ettől, és lelkesedésük ilyen jellegű megnyilvánulásától. Köszönöm. Úgyhogy az első hozzászólónak, Kübika asszonynak adom meg a szót, hogy a második témába bevezessen minket. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy kettő percben lehet mindenkinek hozzászólni, ha azt szeretnénk, hogy tényleg komoly vitát folytathassunk. Parancsoljon! Non, pour vous quatre, mais je ah, peux Tíz perc uh, áll az ön rendelkezésére parancsoljon. Commissioner, ladies and gentlemen. Köszönöm, jó, jó napot. Biztos úr, kedves vendégeink, köszönöm, hogy meghallgatják más, előadásunk második szakaszát. És a most következő prezentáció célja nem elsősorban az, tehát az EU fejlesztési segélyéről és az abortuszról szól, ugyan a hozzászólás, ám nem arról, hogy az EU hogyan tudja megindokolni a, az egészségügyi programok finanszírozását ez, az embriós egy kutatásban, hanem hogy nem kell feltétlenül megindokolja. A kérdés az, hogy az EU vajon segít, akar-e javítani az egészségügyi politikai programjain, kizárva az abortuszt a finanszírozás köréből, és vajon emeli az EU etikai sztenderdjét és normáit ezáltal. Hadd kezdjem azzal, hogy bizonyos félreértéseket eloszlatok a kezdeményezés céljait illetően. Vannak állítások, amelyek némileg összezavarják a kezdeményezés céljait, okait és célkitűzéseit a közvitában. A fejlesztési támogatás tekintetében elmondom, mit nem kér a Vanavasz kezdeményezés. A Vanavasz nem követeli az abortusz betiltását. A Vanavasz nem akar beavatkozni a tagállami jogszabályalkotásba az abortusz tekintetében. És a Vanavasz nem kéri a fejlesztési segély csökkentését, különösen az a nők egészségügyi segítésében. Ehelyett ezzel szemben a Vanavac kezdeményezés a következőket követeli. Fejlesztési politika és közegészségügyi politika, amely minden emberi lény méltóságát tiszteletben tartja, beleértve a nőket és a meg nem született gyermeket. A Vanavac azt követeli, hogy a fejlesztési támogatás segítse az orvosi infrastruktúra javítását, különösen a reproduktív egészség megőrzés tekintetében. És a Vanavac azt követeli, hogy a szexuális és reproduktív jogok, amely segítik a nőket és férfiakat az egészséges szexuális élet folytatásában, és megadja azt az orvosi és támogatást, amely a biztonságos gyermekszüléshez szüléshez szükséges. És a Vanovas azt kéri, hogy ne finanszírozza az Európai Unió az abortusz, mint egészségügyi szolgáltatást. Mindez illeszkedik az Európai Unió jogi kereteibe, Ám hát vizsgáljuk át a jelenlegi gyakorlatot és jogi kereteket az EU az abortusz finanszírozására vonatkozó te tevékenységében. A vonatkozó irányelv kimondja, hogy nem lehet támogatást adni olyan kezdeményezésekre, amely a sterilizáció vagy az abortusz elősegítését szolgálják, ha együttműködési intézkedéseket hajtnak végre, az ICPD, a Cairo konferencia és keretében olyan döntés született, amely kimondja, hogy az abortusz semmilyen esetben nem támogatható családtervezési célból, és ezt szigorúan be kell tartani. A 19 per 05 2006-os rendelet azt mondja, hogy a szexuális reproduktív egészségügy az ICPD definícióján belül kell meghatározása kerüljön. Ezt többször rákérdeztek, az Európai Bizottság megfeltett kérdést 072903-as számú, idézem, az Európai Unió sohasem fogadta a reproduktív egészségügy alternatív definícióját, és a cselekvési programjában sem, az ICPD-től eltérő módon, és az ICPD nem utal az abortuszra. Idézet vége. Amellett, a tény mellett, hogy a bizottság megerősítette, hogy a ICPD cselekvési program nem utal az abortuszra, hagyd tegyek világosan néhány pontot az ICPD és az EU finanszírozási támogatása összefüggésében. Először is az ICPD cselekvési program nem jogilag kötelező eszköz. Másodszorban nem akarjuk most, itt nem a kérdés forog fenn, hogy az ICPD megengedi-e az EU abortusz finanszírozási tevékenységét, ahol az, ahhoz legális. Nem ez a fő téma és nem az, hogy az ICPD vajon tiltja-e az abortuszt, ám nem kötelezi semmiképpen a bizottságot az abortusz finanszírozására. Ilyen kötelezettség nem áll fenn két oknál fogva sem. Az ICPD nyilatkozatában nincs ilyen nyilatkozat, ilyen, ilyen tétel, egyrészt, másrészt, ha volna ilyen nyilatkozat, az sem volna a kötelező. Így módon az a konklúzió mindebből, hogy az ICPD a minket érintő kérdésekben irreveláns. Ugyanakkor az Európai Unió nagyon bőkezően finanszíroz olyan projekteket, amelyek, amelyek kifejezetten tartalmaznak abortuszt, ott is, ahol jog legális, ott is esetben, ahol ez illegális. Mindjárt kifejtem, miért gondolom ezt így. Az EU finanszírozás két kezdeményezésétre utalnék, az IPPF, a Nemzetközi Családtervezési Federáció és a Mary Stopes International alapítvány. Ez csak persze két címzetje a fejlesztési, a szexuális egészségügyi finanszírozási támogatásoknak, nem kimerítő lista persze, de az IPPF és az MSI példái jól mutatják, ami érvünket alátámasztják. Mind a két szervezet kapott és kap az Európai Uniótól fejlesztési támogatást, olyan projektekre, amelyek a szexuális és reproduktív egészségügyet szolgálják. Az IPF pénzügyi nyilatkozata 2012-ben 144 millió dollárról ad számot, ez a teljes költségvetése a szervezetnek, és a könyvelés kimondja, hogy nagy része ennek költségvetési támogatás, nagy része EU támogatása. Mary Strokes könyveiben pedig az áll, 2011-12-ben is, hogy a fő forrása a költségvetésüknek kormányzati visszatérítések, költségvetés visszatérítések, jó részt európai, ennek rendős az Európai Uniós támogatás. Mind a két szervezet azt állítja, hogy a szexuális és szexuális egészségügy területén működnek, ám mind a kettő kifejezetten nem csak az abortusz szolgáltatja, hanem azt támogatja is az általuk adott szolgáltatások körében. Idézek a weboldalukról. Az MSI alapstratégia tartalmazza azt, hogy növelni kell a, növelni kell a hozzáférést, hangsúlyozom, a, az abortuszhoz és a gyógyszeres és vákum technológiák elősegítését irányozza elő. Az IPPF pedig alapstratégiák szerint Képezni kell orvosokat és ápolókat arra, hogy a kézi vákum eljárást alkalmazzák, mindjárt elmondom mi ez, és a gyógyszeres magzatelhajtást, és az IPPF az éves jelentésében 2012-2013-ban kimondja, idézem, az abortuszok számához kapcsolódó szolgáltatások 31%-kal nőttek 2012-ben. Sem az IPPF, sem az MSI nem követték a nemzetközi normákat sem az Európai Unió sztenderdeket, amikor meghatározták a szexuális egészségügy definíciójukat. Na most, az MSI-nak adott pénzeszközökből idéznék néhány számadatot, legalább 12,5%-a a támogatásoknak az EU költségvetéséből származott. Persze ezeket a számokat frissíteni kell, ám nincs jel arra, hogy csökkentek volna ezek a finanszírozások, sőt éppen elkezőleg. Tehát ez csak az új projektekre adott pénzek, nem a, a folyamatban levők. Ezeket a totális számokat úgy számoltuk ki, hogy az éves pénzügyi projektjelentésekre támaszkodtunk, amelyet az MSI terjesztett be az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság úgy tűnik, nagyon sokkal több MSI projektet is támogatott a szexuális és reproduktív egészségügy területén, ám nem adott tájékoztatást nekünk ezen projektekről, mert azt mondta, hogy ez az MSI gazdasági érdekeit sértené. Az Európai Bizottság ezen reakció nagyon meglepő, tekintettel, hogy a Mary Strokes International nem egy gazdasági vállalkozás, hanem egy brit alapú jól tékonysági alapítvány, amely vonatkozó brit jogszabályok alatt került bejegyzésre kb. 130 millió fontos bevétellel. A Mary Strokes könyveiben a következő tételek állnak EU támogatásból származó bevételként. 80 millió euró körülbelül 2005-től 10-ig, amely kétszerese, mint az MSI nekünk beldetekintésre adott Európai Bizottsági anyagában áll. Az MSI kap még más támogatásokat is, pontos számadatokra nem áll rendelkezésekre, tekintet arra, hogy csak, csak négy jelentést adott át nekünk az Európai Bizottság, pénzügyi jelentést. Hadd idézzek gyorsan példaképpen egy, néhány projektet, ez persze nem kimerítő lista. A Mary Strokes International projektjével kezdem. A Kambodzsa projekt. 2006-ban kezdődött, és folyik, az MSI azzal dicsekszik, hogy 6807 abortuszt segített 6 kambodzsai régióban. Aztán 745 ezer euró támogatást kapott a bangladesi projekt az Európai Uniótól. A, vég, a jelentésben az MSI azt állítja, hogy sikeresen adott menstruációs szabályozási szolgáltatást, mindjárt elmondom mi ez, 12.300 betegnek. Az MSI nem számol be pontosan minden tevékenységéről. Egy harmadik projekt, Pápui Ugineában 2005-ben kezdődő 730 ezer euróval támogatott az Európai Bizottság, 85% volt a teljes projektköltségvetésnek ez. Papua Guinea olyan ország, ahol az abortusz csak akkor legális, hogyha az anya életét fenyegeti veszély. Az MSZM mégis azt jelentette, hogy képzést adott személyeknek ahhoz, hogy sebészeti abortuszt végezzenek el, valamint a megfelelő technikákra képeztek a manuális vákum beavatkozás elvégzésére. Az IPPF projektekről néhány példa. A Bolívia, Guatemala, Peru térségére kiterjedő projektben mind a három országban nagyon szigorú abortusz törvények állnak fenn, csak egészségügyi életmentési okból lehet abortuszt végrehajtani. Egy 2005 indult projektben az EU több mint 1 millió 700 ezer eurót adott ehhez, az IPPF és tagszervezetei 1102 ö, ö, sürgősségi kontracepciós egységet osztottak ki. Az IPPF nem, nem fejtette ki, miben állnak ezen eszközök, mit jelentenek, és mit jelent számára a sürgősségi kontracepció. Ám ha önök ismerik a, a területet, tudják, hogy ez valószínűleg azt jelenti, Profesztin, Metoprasztin és Metroprasztil gyógyszereket jelent ez, amelyek mindegyik a gyógyszerészeti abortuszt ö, jelenti. A bangladesi projektben, az IPPFS 2005-ben kezdte el, 1,4 millió, 10 millió eurós EU-s támogatással. A IPPF azt jelentette, hogy ingyenesen adott ki menstruációs regulációs szolgáltatásokat több mint 12 ezer nőnek, aki a klinikából eljött segítséget kérve. Amit ezen projektben újra is újra látunk, az az, hogy a menstruációs szabályozást az Európai Unió finanszírozza olyan országokban, ahol illegális vagy korlátozott az abortusz. Ez nem csak jogi problémákat vet fel, hanem a fejlesztési segély olyan végrehajtása, amit nagyon kérdésesnek találunk, és szerintünk nem tükrözi azt, hogy a nő és a nem született gyermek méltóságát tiszteletben, életjogát tiszteletben tartanák. Ahogy ígértem, kifejteném, mi a menstruációs szabályozás. Ez a bár nem teljesen világos, nagyon gyorsan megvilágítható, az IPPF és a Mary Stroke saját weboldalán elmagyarázzák, mi ez. Az IPPF szerint a menstruációs szabályozás egy olyan folyamat, ahol egy, egy maniálus vákum eszközzel a húcsövön keresztül távozik a már megfogant embrió. Ezt, ezt a, meg lehet oldani már a terhességi teszt előtt. Tehát nem, nem igazolt még a terhesség, amikor már végre lehet hajtani ezt a szabályozási ö, beavatkozást. Egy orvos, vagy egy ápolónő, de lehet egy, tagál, egy, egy, egy, egy családtag, vagy maga a, a nő is, egy manuális vákumeszköz eszköz kanülét helyezi föl magának, majd pedig egy, egy vákumot kelt magával eszközzel. Ez a szívóhatás olyan erőszakos, hogy sok esetben a, a még teljes tartalmát kiüríti, akár a, a belső szöveteket is. A, a főtusz eléggé puha, akkor elpusztul ilyenkor, és nagyon szűk kanülön kell távozzon, ami azt jelenti, hogy a nő már csak egy, egy azonosítatlan véres folyadékkal szembesül csak. Tehát nem ismerhető fel az emberi volta a, az embriónak, mert hogy a kanülön való átmenete, az üvegcsőben való átmenete szétzúzza a szervezetét, nem is látja a nő, hogy mi az, ami távozott belőle. Egyes országokban tiltott ez, például Bangladesben, ahol a BTK kimondja, hogy fizikai ö, bizonyíték kell arra, hogy, a, hogy abortusz történt. Ez, ez a fizikai bizonyíték megsemmisül e beavatkozás során, így módon nem lehet. A, a, az ügyész nem tud bizonyítékot szerezni. A, ez a menstruális szabályozás ugyanaz a folyamat voltak éppen, mint a sebészeti abortusz, amit az orvosi definíciót tartalmaz, ám olyankor is meg lehet hajtani, amikor a nő még csak sejti, és nem tudja biztosan, hogy terhes. A Guttmacher intézet úgy értékeli, hogy a menstruális szabályozás kb. felét teszik ki a teljes abortusz számnak, Bangladesnek például, és több mint 730 ezer abortusz történik évente csak Bangladesben. Az MSI saját weboldala szerint az MSI több mint 50 ezer menstruális szabályozás hat létre minden évben, és ezek közül nagyon sok, ahogy mutatják az adataink, Európai Uniós támogatással jött létre. A Gutmacher Intézet a menstruális szabályozást nyíltan abortusznak határozza meg. A végére ugrok. Most súlyos problémát látunk itt azon gyakorlattal szemben, mi szerint EU támogatást adunk, adnak a menstruális szabályozás, mi több az dicsérik, mert hasznosnak találják abban, hogy megkerüli a törvényes jogszabályokat. Malcolm Ax, aki létrehozta ezt, a, ezt az eszközt, az IPPF első igazgatója volt, úgy nyilatkozott, és idézem, nem lesz bizonyítéka a terhességnek, ha csak mikroszkopos vizsgálatnak nem vetik alá a kiürült ö, ö, folyadékot, és ez kulcsfontosságú lehet olyan országban, ahol illegális az abortusz. Lezárásképp azt mondom, a kérdés az, amelyel szembe kell nézzünk, nem az, hogy vajon az EU, nem főleg az, bár fontos kérdés ez is, hogy vajon az EU a múltban finanszírozott-e abortuszokat legálisan vagy sem. Inkább a jövőt vizsgáljuk, nem a múltat ma. Ha az Európai Bizottság tovább is finanszírozni akar az abortuszt, akkor azt meg kell mondja. Kétség kívül, kétséget kizárólag. Ma Pibax biztos úr, most van itt az alkalom, hogy a világos, becsületes igent vagy nemet mondjon erre, hogy vajon teszik-e vagy sem ezt. Ha a bizottság úgy látja, hogy a fejlesztés és finansz, támogatási finanszírozások egy magasabb etikai sztendernek kell megfeleljenek, és jobban kell válaszolnak a nők igényeire, és minden emberi személy jogát tiszteletben kell tartsák, tartsák ellen egyenlőképp, és a bizottság úgy gondolja, hogy a fejlesztési segély nem kéne, hogy finanszírozzon abortuszt, sajnos mikrofon nélkül beszél az előadó. Okay, my last sentence. Utolsó mondatom. Ha mindezt ö, méltányosnak találják, akkor nyilván nem nehéz, lesz nehéz jogalkotási javaslatot beterjeszteni annak érdekében, hogy megszívleljék a javaslatunkban foglaltakat. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig Michael Cashmannek adom meg a szót, a Fejlesztési Bizottság nevében parancsoljon. Elnök asszony, mielőtt elkezdeném a hozzászólásomat, eljárási megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy itt ebben a házban egyáltalán nem helytálló, hogy olyan kép, szervezeteket képviseljünk, vagy rosszul képviseljünk, amelyek erről nem tudnak előzetesen, és amelyeket nem hívtak meg, hogy ők is kiálljanak a, maguk mellett. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövet, következő meghallgatásokon ahol egy szervezet egy másikat előzetes jóváhagyás nélkül akar képviselni, meghívást kap, és ő is elmagyarázhassa, hogy mit tesz. Erről szól a demokrácia. Nem az, hogy másokat képviseljünk, hanem hogy saját magunk nevében és a saját véleményünket fogalmazzuk meg. Köszönöm. Madam Chairman, I will now speak and I know... Elnök asszony, akkor most hozzá szeretnék én is szólni. Nos, ami a fejlesztési támogatást illeti, az EU politika több millió nő életét mentette meg, és ez az egyik legnagyobb vívmány az uniónak. A Fejlesztési Bizottság hiszi, hogy milyen többségi álláspontát alakított ki a szexuális és reproduktív jogok tekintetében. Ezek emberi jogok. Ezért ez a kezdeményezés az EU hosszú távú támogatási politikáját nem feltétlenül képviselem, mert együttesen az Európai Parlamenttel, a közvetlenül megválasztott parlamenttel határoztak meg. Mivel a családtervezés egyik vezetőképviselői vagyunk a szexuális és reproduktív jogok terén, az EU-nak felelősségteljes feladata van, hogy kiálljon az eddigi ö, eredmények mellett, hogy csökkentsük a, az anyák halálozását. Nemzetközi elkötelezettségeket írtunk alá, mint a 2020-as ENSZ főtitkári terv az anya és a gyermek egészsége terén. Minden egyes gyerek és minden egyes anya ide tartozik. Minden elkötelezettségünk arra irányul, hogy ez megfelelő finanszírozást kapjon. Ezen kívül, ami a nemzetközi fejlődést illeti a milléniumi nyilatkozatban és a milléniumi célkitűzések keretén belül, ez az egyik legfontosabb cél, a nyolcas számú, az anya egészségének védelme. Illetve azon szándékunk, hogy támogassuk a fejlődő lakosságokat, és hogy a legális abortuszt is támogassuk hozzá kell férnie mindenkinek a legális, biztonságos abortuszhoz, ahol ez lehetséges. Az Európai Parlament többsége is támogatja ezt. Ez a ház többször is kinyilatkoztatta azt, hogy további fejlesztési prioritásunk, hogy minden korlátot elhárítsunk a hozzáférhető, elfogadható szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz. Legyen az a születés előtti, illetve a gyermekágyas szolgáltatások köre, az önkéntes családtervezés, az emberbarát és fiatalbarát környezet, hogy csak néhányat soroljak fel sok közül, nem akarunk sterilizációt, szexuális jogok megsértését, semmi olyat, amely a szexuális és reproduktív egészséget veszélyeztetné. A HIV megelőzése, a támogatás mentesen. A fejlesztési eszköz, amelyet jóvá hagyott ez a ház is, az MDG-k rá is irányul, beleértve mindenféle szexuális és reproduktív jogot, ahogy ez a kairói programban is megtalálható, a populációk és fejlesztések konferenciáján. A 120 millió dollár, amely erre a célra került elhatározásra csökken, ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások is rosszabbak lesznek, beleértve a családtervezési és a születés előtti szolgáltatásokat minden nap 800 nő hal meg, vagy terhességi, vagy szülési következmények miatt. Azt szeretnénk, hogyha az abortuszok megfelelően kerülnének végrehajtásra. Azonban nem szabad elfeledkeznünk a nők jogairól. Az abortuszt korlátozó rendszerek nem segítenek. 2008-ban Afrikában 29 ezer volt, és 23% Latin Amerikában, olyan régiókban, ahol az abortusz leginkább ellegális formájában történik. Generally permitted on... Nyugat-Európában sokkal kevesebb ez a szám, ahol a nők nem vehetnek részt olyan biztonságos abortuszolgáltatásokban, amelyek saját hazájukban léteznek, akkor oda utaznak, ahol ez létezik, de nem biztonságos körülmények között. Több mint 20 millió nőt érint ez, akik nem biztonságos abortusznak vetik alá magukat évente. Or inflicting physical trauma. Általában szörnyű eszközökkel végzik ezt, és általában 47 ezer nő hal meg a becslések szerint mindeközben. Minden nőnek tudnia kell, hogy emberi jogai vannak diszkriminációmentesen, és anélkül, hogy mások rájuk kényszerítnék, kényszerítenék határozataikat. Oktatás, információ, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segíthetik ezen jogok érvényesülését. És kedves kollégák, az eredmény az, hogy jobb, produktívabb közösség jön létre, és több életet tudunk megmenteni. Köszönöm szépen! Merci Michael Cashman. Köszönöm Michael Cashman. Vitánk további alakulása következő. Most a parlamenti képviselők szólhatnak hozzá és kérdezhetnek, már ketten jelentkeztek szólásra, Simonszki úr és Tükátó Lügokó úr következnek. Először, aztán folytatjuk. Szimánszki úr, parancsoljon. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. A szót engedje meg, hogy elmondjam, hogy ami azokat a szakértőket, illetítve azokat a kollégákat, akik a fejlesztési politikákkal foglalkoznak, és az EU fejlesztési támogatásával, ők jó, hogyha tudják, hogy az abortusz az egyes tagállamokban, ugye sokan, sok helyen voltak választások, feliratkoztunk, jelöltettük magunkat, és így tovább, de az az igaz, hogy több millió eurót ö, küldenek az európai költségvetésből olyan országokba, ahol autó, ö, abortuszt hajtanak végre. Miért csinál, hogy az Európai Bizottság, mintha nem tudná, hogy európai állampolgárok pénze megy ilyen irányba, megsértve a nemzetközi normákat, és az Európai Uniós normákat is. Miért zárja el a, miért csukja be a szemeit e fölött az Európai Bizottság. Michael Cashman helyesen mondotta, hogy vannak olyan államok, ahol az abortusz legális. Ugye ez azt jelenteni ugyanakkor, hogy az Európai Unió fel is kell lépjen olyan országban is, ahol illegális az abortusz? Itt azt hiszem, hogy ütköznek a véleményeink, talán Peru, Guatemala és más államokban kéne megvizsgálnunk a helyzetet, és megkérdezni ott az embereket, hogy mi a véleményük mindenről. Ám nem az a feladatunk szerintem, hogy fellépjünk az abortusz mellett ezek, azokban az országokban, ahol illegális. Ha egy másik vagy harmadik országban nem hozzáférhető az abortusz, nem nekünk kell döntenünk arról, hogy ez helyén való vagy sem. Nem mi kell, hogy tanácsokat adjunk harmadik országoknak. Távol kéne tartanunk magunkat ezektől a helyzetektől és országoktól, és intézményektől, amelyek ott fellépnek. Valóban, tényszerűen aláírnák azt, hogy az Európai Parlament, amely ellenőrzi a támogatások kiadását, ezt jóvá hagyja? Szerintem ez akár bűncselekményt is felvethet. Legko, s'il vous Köszönöm, Lenko úr. Kérem, két percben szóljon hozzá. Köszönöm. Um, thank you. I was... Köszönöm. Engem meglepett. Engem megrázott a Sofia Kruvi által használt nyelvezet, és az, ahogy lefestette ezeket a az ijesztő gyakorlati beavatkozásokat, és azt, és azt a szakpolitikát bemutatta, amely ilyen gyakorlatokhoz, beavatkozásokhoz vezetett, amit mások az Európai Unió legnagyobb vívmányainak neveznek. Hát az Európai Unió erre büszke volna, akkor én nem is vennék részt inkább abban. Inkább az a kérdés szerintem, hogy az, a döntéshozatói folyamat hogyan fest az Európai Bizottságban és más intézményekben. Ha uraim, hölgyeim és uraim, pontosan tudják, mit tesznek, és azt a tényt, hogy ez ellenmond azoknak a szabályoknak és elveknek, amelyeket önök, önmaguk hagytak jóvá és határoztak el, akkor ezt hogy tehetik? Azt gondolják, hogy bármit megúszhatunk? Vagy úgy tesztek, mintha nem ismernék a szabályokat? Vagy úgy gondolják, hogy hogy ez a, ez a, ez a keresztes háború, amelyet önök folytatni gondolnak, jót tesz az emberiségnek? Ez megrázó és döbbenetes hallani azt, hogy önök, akik oly gyakran dicsérik a, ezeket az értékeket, abszolút semmibe veszik pont azokat a szabályokat és értéket, amelyek alapján önök működnek és működni hivatottak. Úgyhogy nagyra értékelem az, hogy van lehetőségünk szabadon felszólalni, mert ahogy korábban mondottam, nagyon ritkán történik az meg ebben a házban, mert ezt a házat monopolizálják azok a figurák, akik, akik nem hogy támogatják ezeket a, ezeket a műveleteket, hanem még büszkék is rá. Monsieur Cassini a la parole, et ensuite... Cassini aztán Io voglio cogliere... Köszönöm, elnök asszony. Én egy eh, lényegi pontra szeretném felhívni a figyelmet, és nagyon rövid leszek, csak egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni. Összességében véve az Európai Parlament és az európai intézményeknek mi a feladata? Reagálniuk kell a kérdésre, vagy sem, hogyha egy, eh, ö, egy emberi élet megfogan? Pont. Merci, Monsieur Cassini. Köszönöm szépen, Cassini úr. Köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott. Záborszka asszony, elnézést, hogy rosszul ö, használtam a nevét. Köszönöm, elnök asszony. Semmi gond, mert a férjemet így hívják. Két kérdésem lenne, és egy rövid megjegyzésem. Nem olyan régen, a közelmúltban egy kérdést intéztem az Európai Bizottsághoz, és mivel nem kaptam még választ, még egyszer felteszem. Az Európai Bizottság finanszíroz-e olyan szervezeteket, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a, az abortuszt végzik el, ahogy ezt a European Dignity Watch jelentése tartalmazza. Ugyanis azok, amelyek aktívan támogatják, téves módon teszik ezt, mert még nyilvánosan gratulálnak is maguknak, hogy finanszírozást biztosított számukra az Európai Bizottság. Második kérdésem. Biztos úr válaszolt több alkalommal azzal, hogy nem az Európai Uniós kompetenciába tartozik az abortusz. Ennek ellenére a külkapcsolatok keretén belül olyan abortus gyakorlatot finanszíroznak, amelyek nemzetközi kötelezettségi körökben tartoznak. Nem kellene globális megközelítést tiszteletbe tartani, hogy az Európai Unión belül tartsák tiszteletbe a jogszabályokat, de ugyanakkor az unió külpolitikai keretei között is. Végezetül, ha van még egy kis időm, az állampolgári kezdeményezés gyakorta úgy karikatúr, olyan karikatúraként állítják fel, hogy katolikus kezdeményezés. Szeretném hangsúlyozni, hogy a ö, keresztények, a hívők nem második ö, másodrangú állampolgárok, ugyanolyanok, mint mások, és nekik is a közjót kell képviselniük az Európai Uniós tagállamokban. Az alapjogi karta kifejezetten védelmet biztosít mindenféle diszkrimináció ellen, ami a vallási hovatartozást illeti. Nagyon sajnálom, hogy Dunacek asszony nincs jelen, mert ő volt az, aki itt ebben a teremben azt mondta, hogy keresztény kezdeményezés és katolikus kezdeményezés a az Európai Bizottság jogalkotói kezdeményezése. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gómez asszony következik. Ezt követően pedig Markus Kornau úr az Európai Bizottság nevében válaszol. A kérdésem az közvetlenül ahhoz kap, kapcsolódik, amit Záborka, Zaborszka asszony kollégánk elmondott. Hogyan határozza meg ön, hogy melyik az a szervezet, amely közvetlenül vagy közvetetten részt vesz az abortusz támogatásában? Mit, mit kíván ön? a finanszírozást szeretné megakadályozni, mondjuk anya és gyermekegészségügyi szolgáltatások számára, például a családtervezés, az információterjesztés és, és ilyenfajta szolgáltatásoknak a finanszírozását akarja megakadályozni? Mert ez nagyon hasonlat, ahol, hasonló ahhoz a <clears throat> mexikovárosi javaslathoz, amelyet a republikánus George Bush is támogatott, és tudják, hogy mi volt a hatása ennek a politikának a fejlődő világban? A, a családtervezés finanszírozására nézve? És hogy az abortuszhoz való jogra mi volt a hatása ennek a szaharai, szaharától délefekvő afrikai térségekben, és én fölteszem a korábbi kérdésemet, amire nem kaptam választ. Milyen kapcsolat van az Európa a European Center for Law and Justice és e között, amely a fundamentalista, evangélikus pap szervezetével, szervezetéhez kapcsolódik. Az elnök asszony arra kér mindenkit, hogy ne kiabáljanak. Elnézést kérek, a következő felszól, mondja az elnök asszony, a következő felszólaló Korneó úr, ne haragudjon, hogy a nevét nem jól ejtettem ki, tévedtem. Kazini úr ügyrendi kérdést szeretne föltenni, parancsoljon. Nem, elnök asszony, ugyanolyan rövid leszek az új élet alapítványnak semmi köze nincs az amerikai alapítványokhoz, és egyetlen egy euró centet sem kapott senkitől, csak önkéntesektől. Elnök asszony visszaveszi a szót, és azt mondja, hogy a fejlődési igazgatóságot, az Európai Bizottság fejlődési bizottságát képviselő eh, Kornáó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, mondja Kornáó úr az Európai Bizottság fejlesztési főigazgatóságától, mert eh, első kézből láthatom ezt a meghallgatást, és hallgathatom az érveket. Hadd eh, tisztázzuk itt a helyzetet, jó? Először is Kória asszony bátor szavait dicsérném, ő ugyanis a megfelelő keretekbe helyezte ezt a kezdeményezést, és Kesmen úr is nagyon pontosan emlékeztetett arra, hogy mi milyen keretek között hajtjuk végre a fejlesztési politikánkat. Szeretnék azonban megnyugtatni mindenkit, akik az elszámoltathatóság miatt aggódnak, illetve ezzel kapcsolatban tettek megjegyzéseket. Én itt megnyugtathatok mindenkit, a tisztelt házat is, hogy bármilyen kezdeményezésről is legyen szó, amely Európai Uniós támogatást kap, megfelel a feltételeknek ezeknek a politikai keretek, ezeken a politikai kereteken belül. És még valami, hogy jobban értsük a helyzetet. Az egyik dolog, amit el kell mondani az, hogy meg kell különböztetni egyrészt azokat a tevékenységeket, amelyeket mi finanszírozunk, és amelyekért mi és a biztos úr itt elszámoltatható, illetve azt a nyelvezetet, amely mondjuk egy civil szervezet jelentésében vagy egy weboldalon ö, megtalálható. És hogyha mi elkezdenénk korlátozni a finanszírozást, amelyet civil szervezeteknek nyújtunk, akik a ö, honlapjukon nem támogatják az Európai Unió politikáját, akkor igen kevesek kaphatnának uniós finanszírozást. Tehát nagyon kényes egyensúly ez, de ezt meg kell találni, meg kell különböztetni ezt a két dolgot. Ugyanis mi a gyakorlati tevékenységekre összpontosítunk, és ehhez adjuk a támogatást. Aztán mindenféle nagyságrendeket is említettek, én megerősíthetem, hogy volt itt két szervezet, ugye, amelyre ön hivatkozott, és úgy írta le őket, mint kétes gyakorlatot folytató szervezeteket. Kevesebb, mint 0,5%-át kapják a kiváló programoknak nyújtott finanszírozásnak egyébként, amelyek a gyermekhalandóságot, illetve az anyai halandóságot csökkentik szüléskor, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az MVG 5-öt támogattuk például, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy élen járunk a gyermekhalandóság csökkentésében. 10%-ról már 5%-ra sikerült ezt csökkenteni. És nagyon hálás vagyok azoknak is, akik azt mondták, hogy továbbra is folytassuk ezt a tevékenységet, hiszen ez egy milleniumi célkitűzés is, és hogy próbáljuk meg lecsökkenteni a nullához a lehető legközelebbre a gyermekhalandóságot. Aztán az átláthatósággal kapcsolatban Eh, ez a két szervezet ugye nincs itt, hogy eh, saját maga nevében szólhasson, ezt is egy nagyon helyén való megjegyzésnek tartom. De ettől függetlenül, hogy, tám, hogy eh, biztosítottunk-e vagy sem információt. Itt nem arról van szó, hogy az MSI-ről nem bocsátottunk rendelkezésre információt, hanem arról, hogy nem adtuk át a teljes dokumentációt azért, mert az Európai Bizottság soha nem teszi ezt meg, én valóban őszinte meggyőződéssel állítom, hogy valamennyi szükséges információt azonban átadtunk. Azt is hallottuk, egy nagyon érdekes eszmecsere bonyolódott itt arról, hogy ugye kié a végszó ebben a nagyon érzékeny kérésben, és én nem szeretnék lekicsinyíteni senkit sem, egyik oldalt sem. Hallottunk igen drasztikus felsorolását annak is, hogy milyen gyakorlatokat folytatnak Bangladesben és más országokban. Az, hogy ezt hogyan értelmezzük, tehát hogy ez vajon legális-e vagy sem, a bangladesi és más hatóságokra tartozik, tehát én a, ezen hatóságok helyett ö, nem ítélhetem meg, hogy mely lépés ö, legális és mely nem. Én annyit tudok megerősíteni, én is azért kapom a fizetésemet, hogy ezt a főigazgatóságot működtessem, és ezen belül az a feladatom, hogy garantáljuk, hogy a nagyon kényes politikai kereteken belül működjünk, és tegnap ugyanez volt a fejemben, amikor erről eszmét cseréltünk, mindent szeretnék itt áttekinteni majd, hogy válaszoltunk-e minden parlamenti kérdésre, a mikrofon közben meg kikapcsolódott véletlenül. Tehát az állampolgári kezdeményezésnek köszönhetően a korábbi parlamenti kérdéseket megvizsgáljuk, majd, hogy erre milyen választ adott a bizottság. E, annak érdekében tesszük ezt, hogy nehogy valamilyen részletre esetleg ne adjunk választ. Végül szeretnék egy valamit nagyon-nagyon világosra tenni. Mi nem támogatjuk az abortuszt, és a bizottság semmilyen tevékenységében nem támogatja az abortuszt, és semmi olyan tevékenységet nem finanszíroz az én főigazgatóságom, amely prioritást tulajdonít az abortusznak, vagy amely abból profitál. A mi fő célunk, ahogy ez már világossá vált mindenki számára, aki itt van, és remélem, hogy egyet is értenek velem. Tehát mindennek a fő célja, amit mi a várandós anyák egészségügyi ellátását, illetve a gyermekek egészségügyi ellátását illeti az az, hogy a haláleseteket megakadályozzuk vagy csökkentsük. Merci, monsieur le directeur. Köszönöm, igazgató úr. A fennmaradó néhány percben Vik úrnak adom meg a szót. A következtetések levonásának jogán, aztán a petíciós bizottsági kollégámnak, majd néhány zárszót szeretnék elmondani a délelőtt lezárásaképpen. Parancsoljon, öné a szó. Meg tudja erősíteni, 10 percen van? kérdezi Pupinkor. Igen, akkor egy vagy két személlyel szeretném megosztani ezt az időt, mert nem én vagyok az egyetlen, aki válaszolni tud. Bevezetésképpen csak annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg az anya halandóság probléma. De nem helyes ez az állítás, hogy ugyanolyan mértékű ez a probléma, mint az abortusz az anyahalandóságot olyan nemzeti szanitér infrastruktúrák okozzák, amelyek léteznek, és az anyahalandóságot nem szabad felhasználni arra, hogy támogassuk az abortuszt. Ha Európa segíteni akar az egyes országokon, megteheti tényleg úgy, hogy az okokat próbálja meg megszüntetni, amelyek az abortuszhoz vezetnek, és az egészségügyi helyzet javításával. Főleg az afrikai országokban, ahol az abortuszt illetően széles körűek a törvények, a statisztikák értelmében nagyobb az anya halandóság, mint ahol szigorúak a törvények. Az abortusz az egyik oka az anya halandóságnak. Úgyhogy az Európai Unió számára ez prioritás, illetve logikus fellépés kérdése is az európai politikák között, hogy ne finanszírozzanak olyan kutatást, amely elpusztítja a, az embriót, és az élet méltóságának tiszteletbe tartása miatt is. Két ellentmondásos álláspont nem alakulhat ki a kutatás és a fejlődés terén. Most pedig gyorsan Látori asszonynak szeretném megadni a szót. Muchas gracias. Köszönöm szépen az Európai Unió fejlesztési politikája, ami a fejlesztési támogatásokat illeti, a harmadik fejezetben szerepel. A fő célkitűzése a szegénység csökkentése vagy megszüntetése. Kesmen úr azt mondta, hogy az abortussal kap és foglalkoznak, de ez nem E, így van, a célkitűzés az a szegénység megszüntetése, illetve a szegénységgel szembeni küzdelem. Itt az emberi jogokról van szó, a társadalmi jogokról van szó, az alapvető emberi jogokról, és erről szól az a kezdeményezés, amelyet támogatnunk kell. Amit e, mi kérünk az az, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben, e, a szegénységet csökkentsék, és ne az olyan tevékenységeket támogassák, amely az emberi, amelyek az emberi méltóságot sértik. Mi a, pro, a szegénység problémáját próbáljuk megelőzni, illetve kellene megelőzni. Ki ismeri nem etikai szinten a helyzetet, hanem a gyakorlatban. Aki igen, aki ismeri ezt, az pontosan tudja, hogy miről beszél Kesmen úr. Kesmen úr már említette, ezeket a botokat, drótokat és egyéb szörnyűségeket, amelyeket a nők felhasználnak az illegális abortusz végrehajtására. Pontosan erről van szó, az abortusz, ez a szörnyű eljárás, ami nem az, hogy félbeszakítja egy emberi lény életét, hanem szörnyű módon tönkre teszi és a fejlődő országokban úgy akarják az abortuszt felhasználni, mint szegénység csökkentő eszközt, de az abortusz ez nem orvosi eljárás, komoly fizikai és egyéb kockázatokkal jár, és azok az emberek, akik az abortuszt végrehajtják, elismerik a kongresszusokon, hogy ez egy kockázatos folyamat, és ezért látunk nap mint nap kórházba kerülő nőket, akik azért halnak meg, mert abortuszt próbálnak végrehajtani, vagy rajtuk, akár nem higiénikus körülmények között, és ezt minden nap tapasztalja az ember. Az egészséges nő is nagyon sok veszéllyel néz szembe, de még veszélyeztetettebb az a nő, aki beteg ami pedig arról van szó, hogy mondjuk egy beteg gyerek vagy egy beteg anya egészségi jeletest kell kapjon. Hogyha egy egészséges nő is veszélyben van, hát képzeljék el, hogy egy beteg nő milyen veszélyes helyzetbe kerül. Az abortusz választása az nem segít mindig egy adott helyzetben. Vannak olyan helyzetek, mint Chile, és vannak olyan országok, mint Chile és mások, ahol nagyon-nagyon korlátozó és szigorú törvényeket fogadtak el a, az az abortuszra vonatkozóan. A szülés, születésszám nagyon magas, a halálozások aránya viszont nagyon alacsony emlékeztetnék a Güssmachen intézet 2012-ben kiadott tanulmányára, és a Lancet tudományos folyóiratban megjelent cikkükben is benne van. Több kontinensen több országát tanulmányozták, és azt mondták, hogy a halálesetek 87%-a az az orvosi figyelem, hiányzó orvosi figyelem miatt volt, és 13%-ot okozott az abortusz. Tehát az abortusz nem orvosi eljárás, tulajdonképpen meg lehet oldani azt a problémát, amelyel mi szembenézünk. Nagyon hosszas tapasztalatunk van már, mert együtt élünk az abortusszal ilyen hosszadalmas időben, hosszadalmas ideje, és egész elfogadhatatlan, semmilyen civilizált társadalom nem fogadhatja el az abortuszt, és nem lehet megkülönböztetni azt sem, hogy legális vagy illegális, egész egyszerűen ez egy szörnyű dolog. Spanyolországban Amióta a törvény lehetővé teszi az abortuszt, rengeteg abortuszt hajtanak végre, 130 ezret per évente most már az adatok szerint, és mi Európai Uniós állampolgárok vagyunk, és mi azt kérjük, azt akarjuk, hogy minden emberi lény élete és életkörülményei javuljanak nem csak orvosi jellegéről van szó ennek. Az Európai Uniónak mást kellene segítenie minden egyes nőnek, hozzá kell, hogy férjen a már a várandosság alatt, illetve a szülés alatt a jó egészségügyi szolgáltatáshoz, olyan megfelelő higiéniához a, a szülés alatt és előtte, véretömlesztéshez, megfelelő röngen eljárásokhoz, és így tovább, tehát a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, de van, ahol még arra is oda kell figyelni, hogy mondjuk a mezőgazdaság helyzete javuljon, hogy az éhínségben szenvedő emberek helyzete javuljon, tehát ezeket a problémákat kell megoldani, és tulajdonképpen a szegénység problémáját kell megoldani, amely szexuális visszaéléseket okoz, akár egy adott családon belül keresztül is, és nagyon-nagyon nagy itt a szociális kitaszítottság, és az elszegényedés oktatási és egyéb kezdeményezésekre van tehát szükség, hogy a férfiak, férfiak és nők együtt gondoskodjanak a gyermekeikről, és a férfiak nagyobb felelősséget vállaljanak, küzdjünk a poligámia és a promiszkoitás ellen, és így tovább, mert hogyha ezt megtesszük, akkor nem csak a betegségekkel szemben tudjuk felvenni a versenyt, hanem azt is elérjük, hogy a nőt nem reprodukciós eszköznek fogják tekinteni semmilyen társadalomban sem, és nem fogják őt úgy kezelni, mint egy olyan személyt, akinek egyelő kell foglalkoznia az utódokkal és azok felnevezés felnevelésé, felnevelésével. Említettem már az abortuszt és azt, hogy az mennyire szörnyű, nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor, te, elköve, akkor végezzük az abortuszt higiénikus körülmények között és biztonságos kormányok között. Nem, hát ez, ez semmilyen formában nem elfogadható, és azokat a gyermekeket is meg kell foga, védenünk, akik még az anyamékben vannak. Ki akinek az a felelőssége, hogy az élet vagy halál mellett teszi le a voksát, Hát az Európai Uniónak, az európai intézményeknek most már új ö, útra kell lépni, az ember szolgálatába kell mindent állítania, az anyaságot támogatni, új ö, oktatás, a rendszerek, oktatási rendszereket megújítani, érett és nagylelkű társadalmakat kialakítani. Az ősz, intellektuális őszintesség alapján kell eljárnunk, olyan projekteket támogatva, amelyek az emberi lényeket tiszteletben tartják, és a méltóságukat megadják. Vannak már ilyenek, picike civil szervezetek is dolgoznak, amelyek nagyon pozitív eredményeket érnek el. Az Európai Unió ezeket is támogathatná, a saját erőforrásaival, emberi erőforrásaival is, hogy ezeket a kezdeményezéseket erősítse, és most pedig lezárom. Még egyszer emlékeztettek mindenkit arra, hogy majdnem két millió aláírás gyűjtött össze ez a kezdeményezés, elég széles a társadalmi támogatottsága tehát. Néhány nagyon fontos kérdést hadd említsek még, ami az élethez kapcsolódik. Az élet valamennyi szakaszában minden körülmények között támogatnunk kell valami rosszat tettünk a múltban, és most már a múlt hibáit nem tudjuk orvosolni vagy jóvá tenni, mert azokat már elkövették. Mi most nem azért vagyunk itt, hogy csak a rosszra hívjuk fel a figyelmet, hanem az, azért, hogy a jövőre hívjuk fel a figyelmet. Tehát majdnem két millió állampolgár, aki ezt aláírta, ezt akarja, az életet szeretné támogatni pozitívan, mindenféle háttérrel, itt semmifajta ideológia, vagy jobb, vagy baloldalra való tartozás nincsen, semmi nem erről szól, hanem arról, hogy hétköznapi Európai Uniós állampolgárok ezt kérik, az intézmények, kormányok, jogalkotó szervek lépjenek közbe, és ezt a kezdeményezést segítsék. Elnézést kérek, hogy ennyire gyorsan beszéltek, de muszáj elmondanom, hogy mi olyan állampolgárok vagyunk, akik az életet támogatják. Je vous donne alors, euh, vous me demandez 45 secondes, c'est 45. 43 másodpercet kért, akkor annyit adok, utána viszont a petíciós bizottsági kollega következik. Köszönöm. Tényleg a konklúzió következik. Köszönet ezért a vitáért. Rendkívül fontos vita volt ez, ennek folytatása kell, hogy legyen. Még egyszer mondom, ami minket illet, ez nem az e vége a kezdeményezésnek, hanem az eleje a jogalkotói folyamatnak, és azt szeretnénk, hogy a valódi vita most már a következő mandátum során a következő tanácssal lefolytatódjon. Tehát nem a bizottságnak kell megítélni mindezt, hiszen a két milliós aláírás már mutatja a megfelelő pillanatot. Erkölcsi fel, ö, felelősség ö, terheli önöket is, és reméljük, hogy ezt a két fajta felelősséget tiszteletbe is tartják. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, egy percben parancsoljon. Köszönöm elnök asszony, nem akarok lezáró, lényegi értékelést adni, hiszen a meghallgatás a maga horizontján halad tovább, illetve a beadvány. Nem érte még a pálya végére. Három megjegyzés csak röviden. Jó, hogy megrendezzük ezt a meghallgatást, másodszorban még nem állunk a vita végén, inkább az elején, harmadsorban pedig biztosak lehetnek abban, hogy az új parlament a következő ciklusban tovább folytatja ezt a közvitát, gondozza azt, hiszen rendkívül fontosságú a téma. Nem csak természettudományos téma, hanem egy értékvita, egy etikai problémát körüljáró közvita, ezért tovább kell vinni. Ezt a petíciós szabadságnak garantálhatom önöknek. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm. A meghallgatás végére értünk. állampolgári kezdeményezés keretében az önök kezdeményezését hivatalosan fogadtuk. Most folytatódik az eljárás, a továbbiakban meglátjuk, hogyan alakul. Tekintettel arra, hogy a mandátum végén járunk, nyilván a következő ciklusban folytatódik a munka, még akkor is, hogyha a következő hetek során az Európai Bizottság valószínűleg véleményt fog megfogalmazni a hogyan továbbról. Ami engem illet, és hogyha jogi bizottsági képviselőként elmondhatom a véleményemet a kezdeményezésről, úgy tűnik számomra, hogy a vita pontosította, hogy elsősorban az abortusz, illetve az abortusz legalizálásáról vagy nem legalizálásáról van szó, meg fogjuk ezt vizsgálni, de nem így van. A vitát levá- lezártuk, mondja Kastex asszony, én úgy hallottam, hogy sokat beszéltek az abortuszról. Úgyhogy nem erről van szó. Mindenesetre köszönöm a tolmácsok munkáját, akik további negyed órát dolgoztak, és találkozunk a következő ciklusban.